tudják önök is, eh, és örülök, hogy sikerült ezt megcsinálni, erről örömmel tájékoztathatom önöket. A biztos úr viszont 10 perccel előbb itt volt, elnézést kérek tőle is, és önöktől is, hogy vár, várniuk kellett. A biztos úrnak viszont 3.30-kor el kell mennie, eh, tehát ezért én nem is fogom eh, bevezetni hosszasabban ezt a meghallgatást. Csak emlékeztetnék rá, hogy szeptemberben adott ki egy, a bizottság egy közleményt arról, hogy a migrációs politika milyen formában valósult meg, és beszélni fog a Schengen helyzetéről, állapotáról, és önnek meg is adom a szót azonnal még egyszer bocsánatot kérve a késedelemért öné a szó, biztos úr. Köszönöm, Claude. Kedves kollégák, tisztelt képviselők, először is szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy a Schengenről és a migrációról szóló közleményeinket ismertethetem. Nincs már egy óránk sem erre a témára, de a feszes menetrend és a kevés előre megadott idő előtt mégis ki akarom fejezni a készségemet arra, hogy átbeszéljük ezt egy későbbi időpontban is, ezt a két fontos kérdést. Ami a migrációt illeti, nagyon sok, nagyon nagy utat tettünk már meg, de még nagyon sok a tennivaló. A migráció ott itt marad velünk sok-sok évig. Tehát érdemes rá felkészülni. Sajnálatos, hogy egy válságra volt szükség ahhoz, hogy elfogadjunk szolidaritási intézkedéseket. Noha ez a ház állandóan kért ilyesmit. Fontos azonban, hogy közösen lépjünk, és egy fenntartható migráció kezelést vezessünk be. Minden leendő válság során az kell, hogy bebizonyosodjon, hogy Európa jobban felkészült. Ehhez hiányoznak még fontos dolgok, és itt most gondolok a közös európai menedékügyi rendszer reformjára, amely továbbra is prioritásunk. Továbbra is eh, együtt kell működnünk, életeket kell meg, megventeni, eh, odafigyelni a migráns, migráns gyerekekre, eh, biztonságos migrációs útvonalakat kell létrehozni, védeni kell a külső határokat, le kell sújtani az embercsempész hálózatokra, és visszaküldeni azokat, akiknek nincs joguk az Európai Unió területén tartózkodni. A múlt hónapban elfogadtunk egy újabb javaslatcsomagot, négy dologra koncentráltunk konkrétan. Egyrészt a közös európai menekültügyi rendszer reformjára, a legális útvonalak megerősítésére, a visszatérítési politika megerősítésére, és külső dimenzióként egy partnerségi keretet akarunk létrehozni migráció területén. Ami a menekültügyi rendszer reformját illeti, el kell mozdulni a válságmenedzseléstől és az adhok mechanizmusoktól egy strukturális megoldás irányába, hogy kezelni tudjuk a migrációs kihívásokat egy kiszámítható és stabil keret kell, amely a szolidaritás és a felelősség között megfelelő egyensúlyt teremt, egyfelől, másfelől pedig hatékony és határozott. Wikström a jelentéséről ez a bizottság hamarosan szavazni fog. Én számítok az erős parlamenti felhatalmazásra, hogy az jelzésként rezonáljon a tanácsban. Én köszönöm az árnyék előadóknak és a frakciók képviselőinek a támogatást és az odafigyelést erre az anyagra. Amennyiben a különböző országból érkező, különböző tapasztalatokkal rendelkező, különböző frakcióhoz tartozó képviselők meg tudnak állapodni a Dublini reformról, akkor a tanácsnak is képesnek kell lennie erre. A bizottság és én magam is eh, hajlandóak vagyunk eljátszani a saját szerepünket eh, rugalmas módon, akkor, hogyha a szolidaritás és felelősség elvét eh, betartjuk, és egy tagállamot sem hagyunk magára. Időközben oda kell figyelni a többi menekültügyi reformjavaslatra, a tagállamoknak pedig szolidárisnak kell lenniük Olaszországgal és Görögországgal. Ami a, az áttelepítést illeti, e, a, ahogy mondtam, legális útvonalakat akarunk, és ez legyen a preferált módja annak, hogy védelmet nyújtunk azoknak, akiknek kell. E, azzal, hogy meghatározzuk ennek a módját a védelemre szoruló személyeknek nem kell bűnözőkre bízniuk az életüket, ahhoz, hogy védelmet kapjanak az Európai Unióban. Ezért is tettünk le az asztalra egy javaslatot egy uniós áttelepítési tervről tavaly júniusban. Tudom, hogy holnap a LIBE szavazást tart, és én támogatom a két jogalkotó közti párbeszédet, hogy ez el legyen fogadva. A júliusi felajánlási akción túlmenően a bizottság arra kérte a tagállamokat, hogy legalább 50 ezer védelemre szoruló személyt helyezzenek el 2019. októberének végéig. Erre fél milliárd eurót szánunk. Arra számítunk, hogy a tagállamok ambiciózus vállalásokat tesznek. Én hallottam olyan híreket, amelyek bizalomra adnak okot, és pénteken lesz a belügyminiszterek találkozója. A tagállamok eh, emellett bátorítva lesznek arra, hogy magán szponzori eh, rendszereket is hozzanak létre, amelynek révén magáncsoportok vagy a civil társadalom eh, nyújthatnak segítséget. Az EASZ-ot pedig arra kértük fel, hogy a magán szponzor akciókkal kapcsolatban alakítson ki egy kísérleti ter, ter, eh, projektet az érdekelt országokkal, ami a legális migrációt illeti, tudjuk, hogy egy öregedő kontinens vagyunk, ahol sok a betöltetlen állás. Ezért eh, meg kell nyitni az utat a legális bevándorlók számára, azért is, hogy a saját munkaerőnket ki tudjuk használni a maximális mértékben. A gazdasági bevándorlás az nem szabad, hogy szabálytalan vagy illegális bevándorlás legyen. 2018-ban a bizottság egy eh, konkrét bevándorlási eh, kísérleti projektet indít kiválasztott országokkal, megint csak azon tagállamok eh, részvételével, amelyek a munkaerőpiaci szükségleteik fényében hajlandóak részt venni ebben. Ezzel párhuzamosan az EU kék kártya rendszer kialakítását, ambiciózus kialakítását is eh, napirenden tartjuk azért, hogy a magas képzettségű, eh, nagy tudású migránsokat is eh, ide tudjuk vonzani. Claude Moraes körülvéve egy sor kiváló árnyékelő adóval nagyon erős felhatalmazást kapott, hogy a kék kártyáról szóló tárgyalásokat végigvigyük. Nem maradhat meg a státusz quo. Emellett a hiteles migrációs politikához hatékony visszatérítési politikára van szükség, tehát azokat vissza kell küldeni, akiknek nincs joguk az EU területén tartózkodni. Ehhez fenntartható erőfeszítésekre van szükség, egyrészt az Európai Unió részéről, másrészt a tagállamok részéről. A jelenlegi helyzet, amikor is a kiutasítások több mint felét nem hajtják végre, e, aláássa a migrációs rendszerünket és az egész rendszert. Itt most e, különösen a határrendészeti és e, parti őrség, ügynökség, a Frontex kell, hogy részt vegyen jobban ezekben a visszatérítési fellépésekben. Ha összegezzük az erőfeszítéseinket, akkor jobban ki tudjuk kényszeríteni a harmadik országok együttműködését ezekben az ügyekben. A bizottság továbbra is vizsgálja, hogy van-e szükség további lépésekre ahhoz, hogy kialakuljon egy közös európai visszatérítési rendszer. A nem jogosultak visszaküldése egy hatékony módja a migrációs rendszer problémáinak kezelésének, ugyanakkor oda kell arra is figyelni, hogy a tagállamok még inkább képesek legyenek az embercsempész jellegű bűncselekmények eh, elleni fellépésre, és jobb legyen az együttműködés. Ezért is akarunk jövő héten eh, felhatalmazást kapni arra, hogy eh, harmadik országokban állomásoztathassunk tisztviselőket, akik ezzel foglalkoznak, és az európai migrációs összekötő tisztek munkáját jobban összehangolni hálózat formájában. Már most 12 országban van ilyen összekötő tiszt, szeretnénk ezt a hálózatot kiterjeszteni. Ugyanakkor a vonzó tényezőkkel is foglalkozni kell, nem csak a bűnözőkkel. Meg kell érteni az összes többi tényezőt. A bizottság ezért konzultál a tagállamokkal és a többi érdekeltel is, hogy jobban megértsük ezeket a tényezőket, és összegyűjtsük az ezzel kapcsolatos információkat. Ezt a nemzeti és helyi hatóságokkal együttműködve fogjuk megtenni, valamint a bevándorlási hatóságokkal, de bevonva a TB, illetve adóhatóságokat is, amelyek, és egyéb szolgálatokat, amelyek harmadik országbeli polgárokkal foglalkoznak. Fontos, hogy az Európai Unió szolidaritást mutasson Afrikával és eh, kezelje az okait eh, a londoni kivándorlásnak. 2,85 milliárd eurót eh, szánt eddig az afrikai stabilitásra az európai alap, speciális pénzalap. Ez lefedi a Száhel-től délre fekvő térség, valamint a kelet-afrikai térség csádító környékének 26 országát. Az Európai Unió arra számít, hogy ez a fellépés partnerországokban 44 milliárd eurós további befektetést fog eredményezni. A jobb együttműködés az afrikai országokkal szükséges. Ehhez például az is kell, hogy az illegálisan Európában tartózkodó saját állampolgáraikat visszafogadják. A visszafogadás praktikus módjait már egyes országokkal véglegesítettük, más országokkal most tárgyalunk erről. Most pedig áttérnék Schengenre. Nem akarom elismételni azt, hogy a Schengen az európai integráció szempontjából mennyire fontos. Ebben azt hiszem mindannyian egyetértünk. Javasoltuk, hogy igazítsuk Schengent a kívásokhoz, és tegyük még erősebbé. Egy célzett, célzott módosítást javasoltunk a Schengeni határkódexhez a határellenőrzés időszakos visszaállítása témájában akkor, hogyha a tagállamok úgy gondolják, hogy a belbiztonságuk eh, vagy a nemzetbiztonságuk veszélybe kerül. Tehát egyrészt a jelenlegi szabályok eh, időkorlátait megváltoztatnánk, miközben komolyabb felügyelet alá vonnánk az egész eljárást. Ezekkel az új elemekkel azt szeretnénk elérni, hogy a belső határellenőrzés csak végső eszköz legyen, és hogy a szomszédok ebben együtt részt vesznek, együtt működnek annak érdekében, hogy a lehető legkisebb mértékben sérüljön a mozgás szabadsága akkor, amikor az ilyen határellenőrzések mégis szükségessé válnak. Emellett a jelenlegi szabályok jobb alkalmazását is eh, el akarjuk érni az ideiglenes eh, határellenőrzés bevezetésnél. Azt akarjuk, hogy a módosítás határba léptéig a jelenlegi kódex intézkedéseket szabályosan alkalmazzák és hajtsák végre. Az ajánlás, amit ebben a témában kiadtunk, a szolidaritásról szól a tagállamok között. Itt most abba hagyom, és megvárom az önök véleményét. Nagy örömmel és szívesen hallgatom. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. És most kollégák nagyon sokan jelentkeztek. Csak 3.30-ig van itt a biztos úr, és nagyon komoly témákat érintett. Eh, például Dublinra gondolok. Iszonyatos nagy a tartalma ennek a felszólalásnak, és kérem, hogy mindenki koncentráltan, összefogottan beszéljen. Metzola asszonyjal kezdünk. Thank you, Commissioner, for your... Köszönöm szépen, Claude, megköszönöm biztos úrnak a, az összefoglalót az európai migrációs agendáról, és köszönöm szépen, hogy eh, eljött, és ennyire őszintén beszélt az európai migrációs stratégia eredményeiről. A Schengen zónáról, a Schengeni zónáról is beszélt, ugye itt továbbra is kezelnünk kell a külső határainkat, és javítani kell a visszafogadás, illetve visszatérítési arányokat. Nem tudunk létezni egyik nélkül sem, ezt én folyamatosan ismétlem, de úgy tűnik, hogy még mindig meg kell ezt értetni az emberekkel, mert egész egyszerűen egyetlen egy állampolgár sem fog bízni a Schengeni rendszerben, hogyha nem tudja, hogy az összes intézkedés működik a külső határok védelme érdekében, és hogy minden tagállam teljesíti a kötelezettségeit. A visszatérítésekkel kapcsolatban, visszafordításokkal kapcsolatban tisztességes migrációs menedzsmentre van szükség, egyelőre 2014 és 2015 között 30%-kal csökkent ezeknek a visszatérítéseknek az aránya, és hogyha még a balkáni adatokat nem számolom, akkor 27% az adat. Én tudom, hogy nagyon sok kunk számára az elfogadhatatlan, a kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy a bizottság következő lépése mi lesz erre, tehát hogy hogyan tudják a visszatérítési politikát hatékonyabbá tenni. A második dolog pedig, annak ellenére, hogy igyekeztünk az embercseppénztek tevékenységét megakadályozni, a származási, a tranzitországok határokon keresztül eljutnak az EU-ba ezek a migránsok, és sajnos ez a bűnözői tevékenység még mindig nagyon nyereséges. A legkiszolgáltatottabbakat használják ki a leginkább. Az ideérkezők, az Európába érkezők 90%-át segítik az embercsempészek és emberkereskedők. Mit gondolnak a jövőbeli tendenciákról és kockázatokról, amelyet tavaly ugye az Interpol, Európol jelentés már felvázolt, hogyan kíván erre reagálni az Európai Bizottság? Végül pedig Líbia. A határőrök együttműködnek az európai a legalábbis ezt hallottuk Legeri úrtól ma délelőtt. Kérdezem, hogy mennyire magabiztosak ebben az együttműködésben, és hogyha ez intenzívebbé válik, ha használhatom ezt a szót, akkor mi fog történni? Mi az, amit a libiai partnerek nélkül megtesznek annak érdekében, hogy a migránsok helyzetét javítsák Líbiában? Kirkhoz úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretettel köszöntöm biztos úr itt körünkben. Hát én nyilvánosan is szerettem volna megköszönni azt a nyilatkozatot, amelyet a nyár előtt tett a hotspotokról Görögországban. Linda McEvennel utaztunk együtt, nagyon érdekes látogatást tettünk, eh, és az első kérdésemre akkor most rá is térek. Tehát nagyon komoly aggály, emlékszünk még mindannyian a fényképekre, ugye, hogy eh, hányan hal- halnak meg eh, az átkelés során, tehát a bizottság megtesz mindent, meg kell, hogy tegyen mindent, eh, amit eh, csak lehetséges, annak érdekében, hogy ne lássunk többet ilyen eh, fényképeket, ne legyenek ilyen események, mert ez az európai kultúrához nem méltó. Visszatérek márciusra, a törökországi megállapodásra, mi van azokkal az emberekkel, akik március előtt és március után érkeztek, hogy az ő helyzetük különböző, őket hogyan kezelik két külön kategóriában, kezelik őket Törökországban? Coelho úr a következő, és portugálul fog szólni. Köszönöm, elnök úr. Én is megköszönöm biztos úrnak, hogy eljött hozzánk, és köszönöm ezt az összefoglalót is. Osztom az aggályokat Schengennel kapcsolatban, és az a véleményem, hogy ideje lenne visszatérni Schengenhez tulajdonképpen. A bizottság javaslatai tehát e tekintetben jó irányba mennek. Szeretnék gratulálni ahhoz is, ahogy a migrációval, migrációval kapcsolatban fellépnek. Nagyon nagy kihívás ez, hogy a migrációs áramlatokat jobban kezeljék. De abból a feltételezésből kiindulva, amelyet ön is megfogalmazott, tehát hogy képeseknek kell lennünk szolidárisan reagálni. Kérdezem, hogy ugye mi történik? Mi gyakran fordulunk kérésekkel, de, de hát a gyakorlatban nem mindig sikerül eredményeket elérni. Az az érzésünk, hogy valahogy minden nagyon lassan történik. Bármi fajta erőlelépéshez nagyon-nagyon sok időre van szükség a e, menedék ügyi ügynökség esetében is még mindig nem hagytak jóval bizonyos dolgokat. Nagyon gyakran ilyen adhok megoldásokat alkalmaznak, ugye mert már vészhelyzet van, és valahogy reagálni kell, de ezek nem hosszú távú megoldások. Például az 50 ezer ember ellátása egy példa, de hát ahhoz, hogy valaki el tudja készíteni a rántottáját, fel kell törni a tojásokat, enélkül nem tudunk elérni semmit, hogyha nem tesszük ide a megfelelő erőforrásokat. ugyanezt láttuk az afrikai alap esetében is, a visszatérítés esetében is, a Frontexet megerősítettük, hogy a határvédelem erősebb legyen. Hát rendben van, de az intézkedések nagyon lassan jönnek, és az önök javaslataiban is benne vannak a szükséges intézkedések, de nagyon sokan közülünk nem igazán értik, hogy a tagállamok hogy lehet, hogy nem végzik el a feladatokat, nem teljesítik a kötelezettségvállalásukat. line, Köszönöm szépen. Elnök úr, megköszönöm, hogy jött és a rendelkezésünkre áll most, és köszönöm szépen, hogy ezeket az információkat a rendelkezésünkre bocsájtotta. Nagyon keményen dolgozunk a Dublini rendszer reformján, ahogy tudja, hogy az infrakcióm is elkötelezett amellett, hogy amit már a szerződések előírnak, az a gyakorlatban is meglegyen. A felelősség és a feladatok megosztása európai szinten ezt írja elő a szerződés, és az Európai Parlament ezt kérte már egyébként is a Metzola Kienge jelentésben áprilisban nagyon sok idő telt el, hát én azt kívánom, én bízom benne, hogy a parlamentnek majd sikerül egy ambiciózus és nagyon határozott álláspontot foglalni Dublin tekintetében, és így a tanács is lépni tud, és a bizottság egyre határozottabban tud majd a tanácssal szemben ragaszkodni az eredeti javaslathoz, és ott bizonyos elemekből nem enged. Ezek között például az, hogy a felelősséget egy állandó mechanizmus formájában kell megosztani a tagállamok között. És hát ugye nem régiben itt volt az Európai Bíróság ítélete, amely szintén a bizottság javaslatának adott igazat, az elosztással kapcsolatban, tehát eléggé szégyenletes, ahogy a tagállamok viselkednek. És én úgy gondolom, hogy ha megnézzük a számokat, akkor ez eléggé elszomorító. Kanada 2016-ban közvetlenül a területére 40 ezer embert fogadott be, és közben az összes európai állam, akinek 160 ezer embert kellett volna két év alatt befogadnia, még egész egyszer 28 ezeret sem tudott elhelyezni, hát ez eléggé elszomorító és ezért mondom, hogy nagyon remélem, hogy a bizottság határozott, erős, ambiciózus javaslattal áll elő a, tag, a tanácssal szemben, a tagállamokkal szemben. Nem lehet ilyen nemzeti nacionalizmusok mentén eljárni azt szeretném, hogyha az első migrációs európai agenda szellemisége nyilvánulna meg, és hogyha nem engednénk ezeknek a tendenciáknak, hogy a határvédelmet externalizáljuk, és így tovább. A líbiai helyzet is nagyon-nagyon aggaszt engem. Sokunkat aggaszt ez egyébként, de szerintem az ensemble emberi jogi főbiztosát is komolyan aggasztja és az Európa Tanács is az olasz kormánytól pontosításokat kért a tekintetben, hogy pontosan milyen megállapodásokat is kötöttek a líbiai kormányjal, mert voltak olyan újságírók, akik arról számoltak be, hogy még a milíciákat is bevonták ebbe, és még az emberkereskedőkkel is kapcsolatban voltak. A libiai beavatkozás szerintem megfordítja az egésznek a logikáját. Előbb jó körülményeket kell teremteni a menekülteknek a táborokban is, mert ott embertelenek a körülmények, és erről látjuk is a képeket, illetve arról is gondoskodni kell, hogy a visszatérített emberek méltó körülmények között lesznek elhelyezve. És csak ezután szerintem nagyon veszélyes a libiai parti őrséggel így megállapodni, és hát elég szomorúak ezek a képek, amelyeket látunk. Köszönöm, mondja az elnök. Kedves kollégák, kérem tartsák a két perces határidőt, mert nem jut mindenkire lehetőség. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt biztos úr, szeretnék önnek köszönetet mondani, a, köszönetet mondani a beszédéért. Azt mondta, hogy sokkal hatékonyabb visszatérítési politikára van szükség, ehhez több erőfeszítésre is van szükség. De az Európai Bizottság információi szerint a visszatérítési arány nagyon alacsony még mindig, 36% között van ez, 1,5 milli vissza kellene téríteni, de mi nem vagyunk erre képesek. Az iránymutatások a visszatérítések esetében olyan visszatérítések, amelyeket a nemzeti hatóságok mutattak fel, meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen fajta új partnerségre törekszünk. Juncker úr a beszédében azt mondta, hogy erősítenünk kell erőfeszítéseinket. Kíváncsi vagyok arra, hogy ön hogyan látja az illegálisan itt tartózkodó migránsok visszatérítését, milyen fajta nehézségeket látott itt. Ön felvázolta a, az intézkedéseket, kíváncsi vagyok arra, hogy ön szerint ez elegendő lesz-e. Frank Engel. Thanks, Claude. Köszönöm szépen, Claude. Schengennel kezdem. És el kell mondjam, hogy nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, amit az Európai Bizottság előterjesztett. Már csak azért is, mert én nem látok olyan államokat, amelyek hajlandók ilyen módon a határvédelmet megszervezni. Ezek nem igazi ellenőrzések, nem fogják elfogni se a migránsokat, sem a terroristákat, kérdezném, azt kérném, hogy legyenek nagyon szigorúak, amikor rátérünk az újonnan javasolt rendszerre és az ehhez kötődő feltételekhez, fő, kivéve, hogyha a fenyegetettség tényleg nem olyan, tényleg olyan nagy. Van szimbolikus politika és igazi politika, de szerintem mi mindig a szimbolikus politikánál vagyunk. Az Afrikára rátérve az Afrikai Unió elnökével találkoztam, és azt mondta, hogy tudnunk kéne azt, hogy a különböző rendszerek közül melyik a jó, és honnan tudunk pénzt szeretni ahhoz, hogy a célokat elérjük még akkor is, hogyha az alapokkal a támogatással, a külső befektetési alappal, amely nem a, a trust fund, vagy másfajta alap. Hadd mondjak egy, egy adatot. 14 milliárd fektettek be a kínaiak Afrikában, még az új alapokkal is együtt el fogjuk ezt az arányt érni mi is. Ugyanis ezt várja Afrika tőlünk, és ezzel lehetne megszüntetni azokat az okokat, amelyeket szeretnék megszüntetni megszüntetni. A jogos megoldások a menekült válságra. Minél többet beszélünk erről, annál inkább fogja Magyarország azt gondolni, hogy ez a soros terv része. A publikus kampányban szörnyű szlogeneket hangoztatnak, úgy vélem azonban, hogy tényleg szükség van a legális bevándorlásra, mert ha ezt nem tesszük meg, Különben az illegális bevándorlás támogatóinak továbbra is jó dolga lesz. Tehát 50 ezernél ez több lesz, de ennyire nem lesz több. Következő Barbara. Finelli, please. Grazie, commissario Avramopoulos. Köszönöm szépen, biztos óra bevezetőt, és hogy eljött hozzánk. Én arról a levélről szeretnék szólni, amelyet az emberi jogi biztos Strasbourgba küldött, Olaszországba. Hát akár az egész EU-nak írhatta volna, mert tetéren az olasz politikákat az EU is elfogadta, és Juncker úr is egészen különösen támogatta az olasz kormányt. A 2000, egy 2012-es ítéletre emlékeztetnek az olasz politikával kapcsolatban négy súlyos pontot vetnek fel. Az egyik, hogy a libiai helyzet az egyáltalán nem kevésbé súlyos most, mint 2012-ben. A kínzás, embertelen bánásmód, stb. fordul elő, az emberi jogi egyezmény cikkeit sérti. Már eleve a líbiai felségterületen és vizeken elkövetnek ilyeneket. A levélben megfogalmazódnak kés, kétségek afelől, hogy az embereket meg tudják-e menteni, és hogy mi történik ezekkel az emberekkel, akiket a hajókból mentenek ki, vagy vészhelyzetekből, és visszaviszik Líbiába. Az utolsó pedig a civil szervezetek kérdése, amelyről szól ez a levél. Azt kérik, hogy a keresés, vagy felkutatás és mentési műveletek mindenképpen legyenek továbbra is garantálva. Egyelőre nem működik ez így, mert a civil szervezetek gyakorlatilag teljes mértékben kivonták magukat a földközi tengeri térségből, tehát itt ezekből a munkálatokból, már, munkálatokban már nem vesznek részt. Kienge asszony következik. Grazie, Claude. Köszönöm, Claude. Én is megköszönöm biztos úrnak, hogy eljött hozzánk, és ezt a beszámolót megtartotta. Szeretném megköszönni a munkáját is, amelyet nap mint nap végez, mellettünk állva. Én azzal kezdeném, hogy ugye tudjuk, hogy ez a parlament áprilisban, 2016 áprilisában egy holisztikus megközelítést szavazott meg, ez volt a Kienge Metzola jelentés és itt egy megoldást vázoltunk fel, konkrét, precíz pontjait soroltuk fel egy stratégiának amelyet persze nem könnyű megvalósítani, de meg lehet, és sajnos a tagállamok egoizmusa miatt válik ez ennyire nehézé. Pedig, ha végrehajtanák ezeket a pontokat, akkor a migrációs áram, áramlatokat jól lehetne kezelni. Ezek között szerepelt a legális migráció lehetősége is, és a kék kártya lehetősége. Szerintem ragaszkodnunk kellene ehhez az útvonalhoz is, a legális útvonalhoz is, mert enélkül nem lehet megoldani a gondokat. Ugrok Dublinra, nagyon sok tagállam az önzése miatt hajítja félre ezt az egészet, és mindig a határon kívül, leg, a határ szélén lévő, határoz legközelebb lévő országoké a legtöbb teher, vagy egész egyszerűen lezárják az országaikat, lezárják a határaikat. Szerintem a tanácsal egy, együtt kellene, hogy küzdjünk azért, hogy ez ne következhessen be. Nagyra becsültem a közleményét, amely arról beszélt, hogy Védeni kell a Líbiában tartózkodó menekülteket, mindannyian tudjuk, hogy ez nem egy biztonságos ország, és hogy a lehető leggyorsabban el kell innen szállítani ezeket az embereket. Világos feladatmegosztásra van szükség, és se kell ülni tárgyalni azokkal az országokkal, ahonnan a menekültek származnak. A áramlatok, migrációs áramlatok gyökereivel kell foglalkozni. Nagyon fontos lenne, hogyha a parlament hangját meghallanák. Nemrégiben szavazott a parlament a mobilitás és migrációs témában egy dokumentumról, az abidjani csúcs kapcsolatban. Itt arról van szó, hogy legyen egy közös stratégia, az afrikai országokkal, ahol a fiatalokra figyelünk, a fejlődésről beszélünk, befejezem, meg kevés az idő. A Dublini rendszer reformjával kapcsolatban ön egy nagyon szép dolgot mondott, hogy a Dublini rendszer reformja az, ami hiányzik a közös menekültügyi rendszerből. Hát remélem, hogy ennek ez a magaslaton leszünk, és meg tudjuk mindezt oldani. Köszönöm, hogy az elnök, Bodil következik. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy beszéljünk arról, hogy a Genfi Egyezményt hogyan tudjuk betartani, és eh, hogyan tudunk segíteni az embereknek, és eh, nem úgy, hogy lezárjuk a határokat. 16 ezeren menekülnek, 16 eh, millió menekülnek világszerte, 1,3 millióan vannak Líbiában, Törökországban 13 ezer menekültet vettek fel. Az EU-ban 2016-ban 200 ezer embert vettünk fel, ez jó, de a 455 ezer 45 ezer ember Németországban ment. És eh, Svédország hétszáz eh, menekültet fe, eh, vett fel, míg Lengyelország tizet, tehát szerintem a bizottságnak még mindenképpen erőfeszítést kellene, hogy tegyen, és kíváncsi vagyok arra, hogy a biztos úr hogyan tudja majd a tagállamokat maga mellé állítani. Jó az, hogy a biztos felveti a jogos, a legális migráció lehetőségét nem csak a jól képzettek számára, már létezik számukra a kékkártya irányelv, de szerintem azok számára is kell egy jogos, legális migrációs megoldás, akik nem magasan képzettek. A gazdasági menekültek érkezni fognak akkor is, ha őket megpróbáljuk visszatéríteni. Tehát meg kell találni a módját annak, hogy legálisan érkezhessenek Európába. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos úr, szeretnénk önnek még egyszer köszönetet mondani ezért a nagyon jó előadásért, ami az én országomat illeti. Bizonyára tudják, hogy szeptemberben lezárult a migrációs program, az egészen jól ment, persze voltak kisebb problémák. Én azt mondtam, hogy bár van egy megállapodás, az Európai Unióval, mégis azt láthatjuk, hogy növekszik az országunkba érkező menekültek száma. Mit tesz a bizottság? Nem gondoltak-e arra, hogy legyen egy átmeneti megoldás? Tegnap a görög illetékes miniszter bejelentette azt, hogy öt új központot fognak létrehozni a bevándorlók számára. Hogyan fog tehát ez kinézni akkor, hogyha még több menekült érkezik? Önél szó, biztos úr. Szeretném megköszönni a kérdéseket. A kérdések egy része átfedi egymást, többszörösen is akár, de megpróbálok azért pontos válaszokat adni. Roberta Messola, kérdésére válaszolva, teljesen egyetértek azzal, hogy a stratégia átfogó kell, hogy legyen. Én valójában az elejétől fogva ezt hangoztatom. Ehhez csak annyit teszek hozzá, hogy ennek érvényesüléséről, teljesüléséről időszakon, időszakosan beszámolunk. Nem csak arra fogunk odafigyelni, hogy a tagállamokat támogassa a Frontex műveleti módon, hanem a tagállamokat is arra kérjük, hogy a képességeiket jobban használják ki. Kirkosz kérdése görögül érkezett hozzám, így aztán görögül válaszolok rá. Egyetértek a megjegyzésével. Azok a képek, amelyeket tavaly láttunk, azok nem szabad, hogy megesmétlődjenek. Aténban a kormányjal és a miniszterekkel tárgyalva megnyugtattak engem, hogy minden intézkedést meghoztak. Tehát, ha az időjárás romlik, akkor is humánus körülmények lesznek a görög szigeteken. Azt is elmondtam nekik, hogy az Európai Unió ehhez segítséget fog nyújtani, tehát remélem, hogy ezeket a képeket nem kell újra végignéznünk. Ön feltett egy kérdést az áttelepítési határozatokkal kapcsolatban is. Ezek olyan meredékkérők, akik a 75%-os kritériumnak megfelelnek, a tagállamok a, egyértelműen azt mondják, hogy a török EU megállapodás után érkezőket nem számítják ide bele, tehát azokat nem veszik át. Azok a migránsok, akik Görögországba 2016. március 20-a után érkeztek, az EU-török megállapodás hatája alá tartoznak. A görög államtanács közelmúltban hozott egy döntést, miszerint eh, Görögország két szíriait visszaküldhet Törökországba, mert Törökország biztonságos országnak minősül. Görögország fel kell, hogy gyorsítsa ezeknek az ügyeknek az elbírálását. Természetesen egyéni elbírálásról van szó, és minden jogi garanciát meg kell adni. Az, hogy végrehajtjuk a török EU megállapodást, hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjenek a számok. Ugyanez igaz egyébként a görög országokra illegálisan érkezőkre. A prioritásunk az, hogy legális csatornákat hozzunk létre, és azt reméljük, hogy a tagállamok vállalnak áttelepítést. Tehát szíriaiak, akik Törökországban élnek, de legyen szó Libanonban vagy Jordániában élő szíriaiakról is, legális útvonalat kapnak, anélkül, hogy fizetniük kéne embercsempészeknek vagy bűnszervezeteknek. És ez azt is jelenti egyébként, hogy nem kell kockáztatniuk az életüket, amikor ide akarnak jönni. a közös európai menekültügyi rendszer reformjának összes elemét véglegesíteni kell, ehhez meg kell sokszorozni az erőfeszítéseket. Azt megismétlem, hogy a reformja a közös rendszernek a legfontosabb. Ebben támogatjuk az észt elnökséget, és szeretnénk, egy kompromisszumot találni, amely biztosítja, hogy ha a jövőben bekövetkezik egy válság, egy tagállam sem marad magára. A csomagban a különböző elemek összefüggnek egymással, és összefüggnek a Dublini rendszerrel is. Ahogy ezt mondtam, Wikström asszony jelentéséről jövő héten szavaz ez a bizottság. És ezzel kapcsolatban én már elmondtam azt is, hogy ha önök határozott mandátumot adnak, akkor az a tanácsra is bátorítólag hat. Slájasszony által elmondottakra reagálva egyetértek. A relokációs tanácsi határozat az 2017. szeptember 26-ig érvényes, ugyanakkor a kötelezettség az folytatódik, és ez azokra igaz, akik az előtt a dátum előtt érkeztek. A végrehajtást pedig szeptember 26-án is eh, folytatódnia kell, mert nem hagyhatjuk magára Görögországot és, Török, eh, és eh, Olaszországot. De nézzük a dolgoknak a kellemesebb oldalát. Az áthelyezés az kezd sikeres lenni. 90%-a az olasz és görög kérelmeknek valójában teljesült. A tagállamok együttműködése, nemzetközi partnerek együttműködése meg hála, 30 eh, ezer embernél is többről van szó, havi 2200-ról. A terv végrehajtása során sikerült bizalmat kialakítani a tagállamok között, és olyan európai csapatokat, tímeket létrehozni, amelyek révén ez a válság kezelhető. Többen feltettek kérdést Líbiával kapcsolatban. Az IOM és az UNHCR támogatása fontos, de ennek az együttműködésnek a hatását fel kell javítani. Ezért is fontos az, hogy ez a két nemzetközi szervezet elkezdje telepíteni a, az embereit Líbiába. És ez nem könnyű, mert nagyon súlyos biztonsági aggodalmak vannak. Az is fontos, hogy a líbiai hatóságok együttműködőbbek legyenek a Nemzetközi Migrációs Szervezet, illetve az menekültügyi szervezet eh, embereivel szemben. Adjanak nekik akadálymentes hozzáférést a behajózási pontokhoz, és bánjanak a migránsokkal a szabályoknak megfelelően. 46 milliós projektet hajt végre Olaszország, amelynek egy része arra lesz elköltve, hogy a líbiai hatóságokat folyamatosan, fokozatosan felkészítsék arra, hogy az ország déli határait ellenőrizni tudják. Az olasz hatóságokkal jelenleg tárgyalunk arról, hogy induljon egy tényfeltáró misszió, és ez elindul, mihely is a biztonsági körülmények ezt lehetővé teszik. Addig is megvizsgáljuk azt, hogy a legális eh, határátkelő helyeken európai segítséggel mit lehet elérni. Az IOM-en keresztül az EU már most támogatja a gazdasági menekültek, a gazdasági migránsok önkéntes hazatérését Líbiából. Ezt a programot már ebben a hónapban el tudjuk kezdeni. Emellett Nigerbe is át tudunk telepíteni olyan migránsokat, akiknek nemzetközi, akik nemzetközi védelemre szorulnak. Frank, Roberta. Roberta, te kérdésedre már válaszoltam. Biztos ö, odafigyeltél. What you presented is the image that many Europe... Nos, az... Ha beszéljünk akkor most azokról a gondolatokról, amiket a belső határellenőrzések gerjesztenek az európaiban. Vannak olyanok, akik aggódnak a belbiztonsági helyzet miatt. Ezt is meg kell érteni, ezt az álláspontot. Mi megpróbáltuk a kettő közt az egyensúlyi helyzetet megtalálni, és ez nem volt könnyű. Mi azt szeretnénk, hogyha a belső határellenőrzések tényleg végső eszközként lennének, jönnének csak számba, és az abban érdekelt két határos tagállam, azok együttműködjenek, és a lehetőségek szerint korlátozzák a szabad mozgásra kifejtett hatását ezeknek a bevezetett intézkedéseknek. A legális migrációra és letelepítésre utalnék Afrika kapcsán megint. Fontos egy átfogó EU megközelítést kialakítani azért, hogy a nem kontrollált és szabálytalan migráció helyett biztonságos és legális utak alakuljanak ki. A legális bevándorlási utak fontosabb része kell, hogy legyen az Európai Unió migrációügyi együttműködésének. Ebben a kontextusban felvetettük azt az ötletet, hogy a tagállamokkal együttműködve a nemzeti kompetenciákat tiszteletben tartva, és kitekintéssel a piacuk, illetve gazdaságuk állapotára is, eh, kiválasztott harmadik országokkal kísérleti projekteket indítunk EU támogatással. Ön, ön is, eh, Engel úr, az afrikai partnereivel való tárgyalásokon nyilván hallott erre irányuló kérésekről, igényekről és nézzük a tagállamokkal kapcsolatos folyamatokat. A, az áthelyezés az egy nagyon fontos kérdés, ahogy már mondtam. Az Olaszország megsegítésére eh, irányuló intézkedések célja a szolidaritás kiterjesztése. Egy időszakos mechanizmus fog beindulni Líbiából az ENSZ menekültügyi hatóság égisze alatt, és itt Niger és Csád is fontos szerepet játszanak. Ezzel a két ország, a Nigerrel elég jó az együttműködésünk, Csáddal van még probléma. Együtt kell tudnunk kezelni a migrációs áramlásokat, áramlásokat ezekkel az országokkal, a partnerekkel. És akkor most ismét görögül folytatom, mert egy másik görög kérdést is kaptam. Nos, megint csak megismétlem, hogy a prioritásunk az, hogy áthelyezzük azokat, akik jogosultak az áthelyezésre a két határozat alapján, Görögországot sem és Olaszországot sem hagyjuk magára. A legelejétől kezdve segítettük ezt a két országot, és ezt folytatni is fogjuk. Az Európai bizottság gazdaságilag és műveleti szempontból is támogatni fogja ezeket az országokat, és folytatni fogjuk az áthelyezési tervet. Ezekről, erről időnként jelentést adunk ki. E, azt kell, hogy mondjam, hogy sok tagállamból hallottam pozitív üzeneteket is. Nos, e, Kienge asszony önnek válaszolva a migránsok helyzetével kapcsolatos aggodalmakat osztjuk, sőt ezek a mi aggodalmaink is mindenhol. Líbiában a prioritásunk az, hogy a partnereink tudják telepíteni a saját embereiket az országba. A gazdasági menekültek pedig, a gazdasági bevándorlók pedig ha kívánják, visszatérhetnek támogatással saját hazájukba, Líbiából. Ez tehát egy elvégzendő munka. Remélem, hogy hamarosan újra fogunk tudni találkozni. Remélem minden kérdésre válaszoltam. Most mennem kell, elnök úr, de amikor igénylik, visszajövök hogyha önök úgy gondolják, hogy hasznos a jelenlétem ahhoz, hogy megértsük a helyzetet végezetül, és komolyan gondolom, amikor mondom ebben a teremben, hogy rendkívül méltányolom az önök támogatását. Ami az elmúlt évben sikerült, az az Európai Parlamentnek köszönhetően sikerült. És anélkül, hogy utalgatnék más intézményekre, elmondhatom, hogyha az Európai Tanács olyan el együttműködő lenne, mint az Európai Parlament, Európának fényesebb lenne a jövője. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Nem tudom, hogy amikor én személyes dicséretet kapok öntől, az a renomémat rontja vagy javítja. E, hamarosan jön egy másik biztos, egymásnak adják a kilincset. Nagyon elfoglaltak vagyunk. E, örülök, hogy eljött, és hogy ilyen gyakran jár nálunk. És azt is tudniuk kell, hogy más üléseken is lehet önnel összefutni, más körülmények között és klaszterekben, stb. Hamarosan jön a következő biztos. Thanks. Uh, colleagues, the next item we can take it. The Commissioner is here, so please um, stay where you are and we can get started. Kedves kollégák, mindenki maradjon a helyén, mert már, már meg is érkezett a következő vendégünk, King biztos, és folytatjuk az ülést.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 Dear colleagues, um, we can start point 10. Sorry for the pause there. Kedves kollégák, elnézést kérünk ezért a kis szünetért. Ha mindenki készen áll, akkor folytassuk a tízes napi rendi ponttal a napi rendünk tárgyalását. Sir Julian King fog előadást tartani. Egy rövid bevezetőt azért hadd mondjak. Szeptember 30-án több dokumentumot is kiadott a bizottság az újonnan elfogadott kiberbiztonsági csomaghoz kapcsolódóan. Ellenálló képesség, elrententés és védelem, erős kiberbiztonság kialakítása az EU-ban a biztonsági csomagnak a címe. Az EU biztonsága, a kiberbűnözés elleni küzdelem, az alapjogok védelme online, mind-mind foglalkoztatja a mi szakbizottságunkat, ez hozzánk tartozik, és nagyon örülünk, hogy biztos úr eljött hozzánk tudom, hogy éppen most számolt be a terrorizmussal foglalkozó bizottságunknak, és ezért külön örülünk annak, hogy időt szakított ránk, és bemutatja nekünk most ezt a csomagot. Vannak háttéranyagok, mondom minden kollégának, amelyet mindenki megkapott. Megkapták a közleményt is az ellenálló képességről, elrettentésről és védelemről, és még egyéb további dokumentumokat is, de a szokás szerint azzal kezdjük, hogy biztos úr kap először szót. Köszönöm a meghívást, és köszönöm azoknak a kollégáknak, akik itt maradtak, itt vannak velünk. Most uh, nagyon uh, el vannak kényeztetve. Két biztos is egymás után ellátogat a szakbizottságokba, de természetesen nagyon szívesen tesszük ezt, és én is nagyon szívesen vitatom meg önökkel a kiberbiztonság kérdését több bemutató is zajlik, illetve beszámoló is zajlik, mert több európai parlamenti szakbizottság fontos szerepet játszik ebben a kollektív munkában, ebben a közösen végzett munkában. Az én számomra azonban nagyon fontos volt, hogy eljöjjek a LIBE szakbizottságba, azért, mert véleményem szerint ennek a munkának nagyon fontos része önökhöz tartozik. Természetesen a parlamenten belül más szervek is foglalkoznak ezzel. És itt nem csupán arról van szó, hogy a kiberbűnözéssel szembeszálljunk, van még itt más aspektus is, sok más aspektus is, egy tágabb biztonsági kontextusba kell mindezt beemelni, amely téren a LIBE a munkáját végzi. Köszönöm szépen, hogy időt szakítanak tehát rám is. Beszéltünk már arról korábban, hogy milyen előnyökkel jár az egyre inkább összekapcsolt világ. De persze ezeket az előnyöket mindig a kockázatokkal együtt kell vizsgálni, hiszen komoly kihívásokat is jelent egy ilyen összekapcsolt világ. Ha nem ismerjük fel azt, hogy milyen kihívások vannak, milyen kockázatok vannak, és nem erősítjük meg a kibertérben a biztonságot, akkor azt kockáztatjuk, hogy aláássuk az összekapcsoltság hitelességét, illetve állampolgáraink bizalmát ebben a hálózatban, amely elvileg egy nagyon fontos részét kell, hogy képezze az ő jövőjüknek is. Tehát nagyon-nagyon sok következménye és kihatása van ennek. Több biztossal együtt dolgozunk azon, hogy a témában meghatározzuk a lépések irányát, a tagállamokkal is eszmecserét folytatunk, illetve az intézményekkel is. 2013-ban ugye már megszületett a kiberbiztonsági stratégia, aztán a kiberbiztonsági rendszerekről szóló irányelv, a kritikus szolgáltatásokat meghatároztuk, amelyek ugye nagyon fontosak ahhoz, hogy a társadalom megfelelő védelemben részesüljön, tehát nem nulláról indultunk. Viszont a kiberbiztonság helyzete nagyon gyorsan változik. És ezért gondoltuk azt, hogy ideje lenne újra megvizsgálni ezeket a témákat, és ezt az eszmecserét a parlamenttel is lefolytatni. A dolgok internete, a tárgyak internete azt jelenti, hogy több 10 milliárd tárgy lesz összekapcsolva, és hát persze ha ezeket a tárgyakat összekapcsolják, akkor lesznek olyan személyek, akik majd a kárt okoznak ennek a lehetőségnek a felhasználásával. Lesznek olyanok, akik a kritikus infrastruktúrát kívánják veszélybe sodorni, a demokratikus intézményeket megtámadni. És persze az informatikai világból most már ezek a támadások a vállalkozások világába is, a gazdasági ágazatokba is elértek. Azt hiszem mindannyian ismerjük, hogy milyen kihívás van. Ez több mint négyezer támadás következett be naponta az elmúlt évben, a váltságdíjat követelve az interneten. Ez komoly emelkedés, és lehet látni, hogy milyen komoly hatása van egy ilyen fellépésnek, ahol mondjuk 150 ország esik internetes támadás, kibertámadás áldozatául. A múlt hónapban tehát összeállítottunk egy csomagot, három pillérre alapoztunk. Ahogy az elnök úr is említette, az ellenálló képesség, az elrettentés és a védelem, ez a három pillér. Mindhárom területen az EU-n belül és kívül együtt kell, hogy működjünk. Tehát szélesebb nemzetközi együttműködésre is szükség van. Tudom, hogy ez a téma egyébként közel áll a parlament szívéhez. Az elmúlt Strasburgi ülésszakon is megvitattuk a kérdést a kiberbiztonsági jelentés kapcsán. Tudom tehát, hogy önök is követik az előrelépéseket ezen a téren. Az első pillér tehát az ellenálló képesség, ahogy említettem sokkal ellenálló képesebbnek kell, hogy legyünk. Ez azt jelenti, hogy gyorsabban reagálunk a támadásokra, illetve hogy egyáltalán nehezebb bennünket megtámadni. A bizottság azt javasolja, hogy legyen egy sokkal erősebb Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség. Az ENISZ-ára alapozva, tehát a Hálózat és Biztonsági Ügynökségre, amelyet önök közül sokan ismernek, de egy kicsit újabb előforrásokkal, eszközökkel ellátott ügynökségre van szükség, amely reagálni tud a támadások esetén. Persze a meglevő irányába kiinduló pont, de ezt is felül kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy ez hogy működik, és ki kell bővíteni a védelem körét, tehát nem csak a kritikus szektorokra, amely a meglévő szabályozásban szerepel, hanem más szektorokra is, és ide tartozik például a közigazgatás, a kórházak, és így tovább. Aztán az egyes incidensekre reagáló csoportok, a számítógép biztonsági eseményekre reagáló csoportok is megfelelő erőforrásokkal kell, hogy rendelkezzenek. Arra is szükség van, hogy legyen egységes európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer az új termékek és szolgáltatások esetén, ez már legyen előre beépítve, tehát a design része legyen. Ugyanis több tíz milliárd új termék kapcsolódik és fontos, hogy mielőtt a piacra kerülnek, már be legyen építve ez a funkció, illetve hogy kövessük a helyzet változását folyamatosan. Tehát ezek a, ez az új EU szintű tanúsítási rendszer arra épít, ami már megvan, vannak már meglévő jó rendszerek, de hangsúlyozom még egyszer, hogy páneurópai szabályokra, követelményekre és standardokra van szükség. Tehát, hogy a vásárlók, azaz az állampolgáraink pontosan tudják, hogy mely termékekben, szolgáltatásokban bízhatnak, amelyek ezzel a tanúsítással rendelkeznek. Tehát így gyakorlatilag a biztonság az egy plusz, pluszt jelent, és versenyelőnyt. A sikeres támadások 95%-a az valahol emberi hibára vezethető vissza, tehát a kultúra is nagyon sokat számít. A kiberbiztonság is mindenkinek a saját házatáján kezdődik, mondhatnánk azt, hogy a kiberhigiéniával, a biztonságos jelszavak, a csatolmányok ellenőrzése, és így tovább. Tehát nem kibernetika, vagy valami érthetetlen tudomány ez, nagyon egyszerű dolgokról van szó. És arról is, hogy az állami szervezeteknek is kiberbiztonsági programokat kell elfogadni, és ezeket rendszeresen frissíteni kell a helyzet alakulásának megfelelően. De persze Fontos az is, hogy az emberek megjelen, rendelkezzenek a szükséges készségekkel, képességekkel. Sajnos szakember hiány elé nézünk, ez a hiány, ez akár 350 ezer fő is lehet, 350 ezer főnyi szakember fog hiányozni 2022-re. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a kiberbiztonsági kérdéseket beépítsük az oktatásba, a tantervekbe. Nagyon sok európai gyártó a kritikus technológiákat kénytelen Európán kívülről beszerezni. Szeretnénk az európai kapacitást is tehát ezen a területen növelni, erősíteni. Azt gondolom tudják, hogy a kiberbiztonsági PPP remélhetőleg 1,8 milliárd eurónyi befektetést fog mozgósítani, de az USA-ban 17 milliárd dollárt költenek erre csak idén. Úgyhogy azt hiszem, az erőfeszítéseinket még nem lehet az usa mérni. Javasoljuk azt is, hogy legyen egy, európai, egy páneurópai kiberbiztonsági kompetenciahálózat, tehát Európa szerte összefogná ez a központokat, és legyen egy kiberbiztonsági kutatási és kompetencia központ is, amely ezeket a tevékenységeket, kutatást, stb. összefogná és támogatná az európai vállalatokat. A jövő évben nyújtjuk be az erre vonatkozó javaslatainkat, és a kísérleti fázis nem sokára kívánjuk kezdeni. Az ellenálló képesség megerősítése azt is jelenti, hogy ha a legrosszabb bekövetkezik, akkor gyorsan tudunk lépni, ahogy a legfrissebb támadások is mutatták, van egy-két, van architektúra már, de még többet kell tennünk. Legyen például arra vonatkozó útmutatás, hogy hogyan reagáljunk a határokon átnyúló válságok esetén. A tagállamokkal és egyéb partnerekkel még ezt tesztelni kell, és értékelni kell. Fontos része a probléma megoldásának az, hogy ne legyünk megtámadhatóak, de az elrettentésre is szükség van. Tehát, hogy rettentsük el a bűnözőket, vagy ellenséges, nem állami, vagy akár állami szereplőket, amelyek ilyen támadásokra vetemednének. A bizottsági javaslatban megfogalmaztuk, hogy uh, hogyan lehetne uh, hiteles és elrendett büntetésekkel uh, javítani a helyzetet, ez, és mit igényel mindez? A nyomonkövetést, a lefülelés hatékonyságát, a vizsgálati eljárást és az elszámoltathatóságot. Meg kell erősíteni a magánszektorral az együttműködést mindezeken a területeken. A bűnüldöző szervek valahogy lépést kell, hogy tudjanak tartani a technológiával, tehát azt is javasoljuk, hogy az együttműködést erősítsük, és a kiber rendészeti tapasztalatokat osszuk meg egymással, és hogy közösen tudjunk küzdeni a bűnözői csoportok kibertámadásaival szemben. Aztán beszéltem már erről, de itt is nagyon fontos megnézni azt, hogy milyen akadályai vannak a bizonyítékok megszerzésének és felhasználásának ez problémát jelent a kibertérben is. Az adatáramlások eleve határokon átnyúlóak, és így az ügyészek, a nyomozók munkája gyakran a ebbe a problémába ütközik, hogy a bizonyítékokat viszont nem e, tudják könnyen e, megszerezni. Ezért e, Jurova biztos asszonynal a jövő év elején fogjuk letenni a javaslatunkat az elektronikus bizonyítékok felhasználásával kapcsolatban a kiberbűncselekményeket érintően. A bizonyos típusú kiberbűncselekmények esetében, például a gyermekek szexuális bántalmazása és egyebek, már megtettük a szükséges lépéseket, ebből tanulni kell, és áttenni az eddig megszerzett tapasztalatokat más területekre. A kifizetési műveletekkel, internetes kifizetési műveletekkel kapcsolatos családok is, csalások is e, egyre elterjedtebbek. Tehát valamennyi tranzakció, és ide tartoznak a virtuális pénznemek, a kérdés körbe tartozik, amelyet kezelni kell, és hát ugye a tagállamok joghatósága megint felmerül, fontos az, hogy a határokon átnyúlóan lehessen nyomozni és a bűnözőket aztán elszámoltatni. A tagállamok védelmi kapacitását is erősíteni kell, ugyanis, ugyanis mindennek van egy erős védelmi eleme, szeretnénk a tagállamokkal együttműködni a tekintetben, hogy legyen egy EU védelmi alap, amely azt szolgálná, hogy a védelmi kapacitásokat erősítsük. Végül pedig a meglevő nemzetközi folyamatokat is erősíteni kellene, tehát hogy az állami magatartás normáit el, el tudjuk fogadni nemzetközi szinten, hogyan viselkedjünk a kibertérben, ez leegyszerűsítve ezt jelenti. Júniusban a tanács elfogadott egy kiberbiztonsági eszköztárat, amely felhasználható az EU elleni támadás esetén, és itt több ellenlépés is szerepel azokkal szemben, akik az EU-t támadják a kibertérben. De nagyon fontos a kulcsfontosságú nemzetközi partnerekkel folytatott együttműködés. Gondolok itt az ENSZ-re, ahol a lehető legnagyobb körül támogatottságot kell szerezni ennek, erősíteni kell az ellenálló képességet a szomszédos országokban és a harmadik országokban is, de arra is szükség van, hogy elmélyítsük a NATO-val folytatott együttműködést. Ez egy olyan terület, eh, ahol már megszületett ugye tavaly Varsóban az EU és eh, a NATO közös nyilatkozata, és az ott eh, ebben a nyilatkozatban foglaltakat most már még több felépés kell, hogy kövesse. A közös képzési és gyakorlati együttműködést én támogatom, és az összehangó gyakorlatokon túl is remélem, hogy együtt tudunk működni, és közösen tudjuk erősíteni az ellenálló képességet, illetve szembe tudunk szállni az ilyen támadásokkal. Szeptember 28-án a bizottság elfogadott egy másik közleményt is, amely az illegális tartalmakról szólt az interneten. Erre gyorsan szeretnék utalni, mert ugyanide kapcsolódik, ugyanez a témakörhöz. Ebben a közleményben az alapelveket soroltuk fel online platformokra vonatkozóan, hogy hogyan detektálják és távolítsák el az illegális tartalmakat, amelyek gyűlöletre, erőszakra, terrorizmusra uszítanak. Természetesen az alapjogok védelmét célzandó védelmi klauzulák is szerepelnek. Fel szeretném hívni arra a figyelmet, hogy most itt nem arról van szó, hogy elmondjuk, hogy mi az, ami legális, és mi az, ami illegális az más jogszabályokban szerepel, ott van megfogalmazva. De online nagyon sok olyan anyag érhető el, amely a terrorizmust dicsőíti, vagy amely világosan elmagyarázza, hogy hogyan hajtsanak végre az emberek ilyen cselekményeket. Ez illegális, és arra van szükség, hogy a vállalatok igenis a felelősséget ezért vállalják ezeknek a tartalmaknak az eltávolításáért. Ez tehát a legfrissebb közleményünk, és a további lépések attól is fognak függeni, hogy az online platformok és a vállalatok, a szolgáltatók hogyan reagálnak. Idén figyeljük a reakciójukat, és ahogy mondtam, a jövő év elejétől fogjuk kiértékelni, hogy megfelelő volt az előrelépés, vagy pedig további cselekvésre van szükség, és ide tartozik, fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy jogszabályi javaslatot tegyünk a meglévő jogszabályok kiegészítésére. Tisztelt képviselők, az elég, azt hiszem, ambíciózus kiberbiztonsági csomag első elemei, tehát itt vannak önök előtt, és azt is tudják, hogy biztosok elég széles csapata, elég nagy csapata dolgozik ezen a témán. Önökhöz és más szakbizottságokba is ellátogatunk, és ahogy bejelentettük, további javaslatok fogják követni majd az eddig megtetteket, az elektronikus bizonyítékokra vonatkozóan például a jövő év elején. Összességében véve valamennyi elem egy átfogó stratégiai cél eléréséhez járul hozzá, ez pedig az, hogy megerősítsük az EU ellenálló képességét a kibertérben, hogy az új kihívásokkal szembe tudjunk nézni. Köszönöm a figyelmüket. De... Uh, let's um, Köszönöm szépen, most pedig meghallgatjuk a képviselőket, először is Roberta Metzolát. Köszönöm szépen, és elnézést kérem, biztos úr, de hamar el kell majd mennem, mert egy másik bizottság is jelen kell lennem. Köszönöm szépen, hogy itt van. Köszönjük azt, hogy azon felrodozik, hogy javítsa az EU biztonsági kereteit, főként a kiberbiztonságot. A kiber támadások, ezek jelentik a 21. század nagyobb biztonsági kihívását, ezt már többször hallottuk, mindenkit érint ez, és eh, a hatásai elég nagyok. A kritikus infrastruktúrákra is eh, eh, rá kell térni. Az 5G-vel még jobban nőnek majd a veszélyek, és ügyelni kell arra, hogy a bűnüldözési szerveknek meglegyen a kapacitása arra, hogy meg tudja előzni azokat, akik támadásokat intéznek, vagy váltsadíjakat kérnek az ilyen támadásoknál. Mindenfajta aspektust üdvözlök, de üdvözlöm azt is, amit elmondott arról, hogy egy állandó mandátumot kell adni az iszának, hogy a tagállamokat támogathassák a kibertámadások megelőzése érdekében. Nagyon fontos, hogy az ügynökségeknek megfelelő finanszírozást kell biztosítani ennek érdekében, hogy kiépítsék azokat a kapacitásokat, amelyekkel meg tudnak felelni növekvő feladatoknak, és amelyekkel valóban fel tudnak lépni ezen e, kiberterületen. Nagyon fontos a csalás leküzdése is. E, ez e, kiterjeszte az információs rendszerekhez kötődő bünteteket, főként a tranzakciókra vonatkozik ez, a virtuális e, pénznemekkel. Nagyon szeretnék, hogyha a kezdeményezések ebbe az irányba is haladnának. Nagyon fontos egy kiberbiztonsági válságkezelési rendszer is akkor, hogyha nagyobb kibertámadások történnek. Fontos beszélni a nyomozásról, a kiber, a kiberbűnözés elítéséről. Nagyon fontos az, hogy együttműködjünk az ilyenfajta büntettek leküzdésében. Nagyon fontos, hogy főként az infrastruktúra az üzletek esetében ne legyenek ilyen támadások. Hatékonyá kell tenni azt, hogy az illegális öm, tartalmakat el lehessen távolítani. Köszönöm, mondja az elnök. 16.30-ig van időnk. Örülnék, a két percet beszélne mindenki. Birgit Szippel következik. Köszönöm szépen, köszönöm King biztos úr, hogy már másodjára találkozom önnel ma, hogy beszéljünk erről a fontos kérdésről. Sok mindent hallottunk, ezeket támogatom, de én két nagyon kis példát szeretnék kiragadni, amelyekre nem gondolunk. Az állampolgárok nagy része nem tudja igazából, mi történik a digitalizált világon. Letöltik a, az epeket, azt mondják, ó, ez érdekes, de nem tudják, hogy mi történik. Sokan azt sem tudják, hogy követik őket, sokat nem is érdekli, hogy milyen okból követik őket, és nem gondolnak arra, hogy egyfajta vírust is beszereznek, ha valamit letöltenek. Lehet, hogy ez mindenkinek a saját problémája, de egyszer majd rájönnek, hogy valamit tenni kell, információt kéne beszereznem a munkahelyemről, tehát a munkahelyükre viszik be a, egy sticken keresztül az információkat, és hirtelen ez a vírus lehet, hogy megjelenik a munkahelyükön is. Ez visz, e, erre gondolunk néha, nem hiszem, ezért, amit szeretnék hozzátenni, az az, hogyha szeretnénk a kiberbiztonságról beszélni, akkor a tagállamokban is növelni kell a tudatosságot, ezt már évek óta próbáljuk, nem túl nagy sikerrel. A média kompetencia kérdése tehát nagyon fontos. Van még egy másik kis példám, hogyha az adatbiztonságról beszélünk, akkor itt van a refit technológia. Meglepődtem egyszer, amikor a szupermarketben álltam, nem volt elég pénz nálam, kivettem a e, pénzkártyámat, e, és hirtelen azt mondták, hogy nem is kell ezt e, már kivennie a, nem kell betennie a kártyaolvasóba, csak közelítse a kártyaolvasóhoz, és ez elég lesz. Ez jónak tűnik, egyszerű, de ez a bűnözőknek lehetőséget ad arra, hogy mögöttem álljanak és leolvassák az adataimat. Ennek tudatában vagyunk, és ezért én nekem már van egy ilyen refit blokkoló kis tokom, ebbe bele lehet tenni a kártyát. Tehát vannak nagyon ö, sok, nagyon sok ilyen kihívás van, hogy van olyan sok kis dolog, amire nem is gondolunk, ugyanis a múltban azt láthattuk, hogy amikor a szervezet bűnözésről beszélnénk, itt már nem csak drogkereskedelemről van szó, emberkereskedelemről. Most már úgy tűnik, hogy a kisebb fajta bűnözés is egyre inkább nagyobb üzleté válik, és ezt sem szabad elfelejteni. Én is ajánlom mindenkinek ezt a fajta megoldást, amit Birgit javasolt, én is eléggé paranoiás vagyok ebben a tekintetben. Ajánlom ezt önnek is, biztos úr, ezt a fajta védelmet soha nem lehet tudni. Köszönöm, most pedig Judith Sargentini következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és ez a második alkalom, King úr, hogy most ezt mit cserélhetünk. Egy-két dolgot hadd említsek meg, ha megengedi. Örülök annak, hogy a virtuális fizetőeszközökkel is foglalkoznak. A második alkalommal, amikor beszéltünk a pénzmosás ellenes irányelvről, nagyon sokat feladoztunk a virtuális pénznemek definícióján és azon, hogy ne lehessen ezeket az eszközöket pénzmosásra használni, és most ebben az irányelvben beszélnek erről, és ez nagyon sokat segít. A másik dolog, hátsó ajtók és hasonlók, a különböző különböző titkosítások. Igen, mi szeretnénk azt, hogyha a bűnöző szervek elvégeznék a munkájukat, de nem szeretnénk azt, hogyha hátsó kapokat hoznának létre. A tagállamoknak különböző politikái vannak. Nálunk azt mondják, hogy mi használhatunk ilyenfajta megoldásokat, hogyha ez biztonságos forrásból származik, és nyitva hagyjuk ezt a hátsó kaput, ami le nem zárul a nyomozás. Hollandiában ez lehet. Tehát a kérdésem az, hogy ez hova vezet majd. A terrorista, illetve a büntetendő anyagok levétele online. Nincs európai definíció arra, hogy mit jelent a büntetendő, illetve a terrorista tartalom, és tagállamonként különbözik az, amit le lehet vetetni az internetről, és sok minden függ a szolgáltatóktól is, és azt mondanám, hogy igazából ez egy állami feladat lenne, a hatóságok feladata lenne, ezt nem lenne szabad kiszervezni a kereskedelmi feleknek. Lehet, hogy harmonizálni kellene mind a definíciót, mint pedig a megoldást, annak érdekében, hogy ezt ne kelljen meghagyni a kereskedelmi szolgáltatókra. Köszönöm. And, uh, Mr. Dupré, please. Gerard. Dupré úr, Gerard. Uh, merci, président. Köszönöm, elnök úr. Kérem egy kicsit a biztos úr és a kollégák türelmét eh, a tudatlanságomhoz, mert semmit nem tudok a kiberbiztonságról, és ráadásul egy kicsit eh, későn is érkeztem. Eh, nem vagyok paranoiás, mint az elnök úr, de nem nagyon tudok odafigyelni a saját kiberbiztonságomra, mert nem is értek hozzá. Van egy kérdésem és egy hát meglátásom, egy, egy meg, megjegyzésem. Egy olyan egyszerű lélek, mint én, az internetes térségben, ugye, ami határok nélküli, e, és ott érnek a támadások, e, e, meg mindenféle célokat bármilyen helyen elérhetik ezek a támadások, legyen szó az állami szektorról vagy a magánszektorról. A bizottság javaslatában vajon benne van egy olyan képesség létrehozása, saját képesség létrehozása, ami akár kibervédelemnek is nevezhető, mert eh, például egy olyan ország, mint Franciaország eh, létrehozott egy olyan eh, egységet, amelynek a feladata a kiberbiztonság. Európai szinten ugye, hogy nincsen meg körülhatárolva a terület, van-e napirenden egy ilyen autonóm képesség létrehozása? Hogyha az emberek egy részét, akik a biztonsággal foglalkoznak Európában, összehoznánk és a nemzeti szint fölött szerveznénk meg, az nem lenne hatékonyabb. Ami pedig a az információs szervezetek védelmét ellátó ügynökséget életi minden évben tartanak egy versenyt, amelyben meghívják a kiberbiztonsági szakértőket versengeni ami pedig az illegális tartalmat illeti, ez sokunkat aggodalma, aggodalommal tölt el. Ez egy olyan ágazat, ahol, ahova nagyon oda kell figyelni. Eh, ráadásul eh, ugye nem említettük még a eh, kibertérben mozgó pedofilokat, perverzeket, akik megcélozzák a gyerekeket, akik elrejtik saját valódi identitásukat, és én azt gondolom, hogy ezekre is oda kell figyelni, és európai szintű ajánlásokat kiadni, vagy akár jogalkotási lépéseket is tenni, mert látom, hogy az én hazámban is és Kanadában is voltak ilyen lépések. Köszönöm, Boni úr. Köszönöm, biztos úr, a, az előadását, és az egész bizottságnak köszönöm a kiberbiztonsági csomagot. Tudjuk, hogy ezek a fenyegetések, ezek hogyan alakulnak ki. 2016 elején volt egy jelentős számú ransomware támadás, ami egy 300%-os növekedést jelentett 2015-höz képest. Az európai cégek 80%-át tavaly érte valamilyen támadás, tehát ez egy valódi probléma. És bizonyos kérdések önhöz ezzel kapcsolatban. Együttműködés, koordinálás. Teljesen nyilvánvaló, hogy az Eniszának új mandátumot kell adni annak érdekében, hogy erősebb együttműködés alakuljon ki a tagállamok között. Ugyanakkor meg kell erősíteni az együttműködést az európai intézmények között is. Itt a az Európorra is gondolok az Enisán kívül, mert nagyon sok információ és adat van, amit megfelelően elemezni kéne, gyorsan elemezni kéne. És ön is említette, hogy az együttműködés a NATO-val elkezdődött. Én ezt nagyon fontosnak tartom, mert itt nem csak polgári célú kiberfenyegetésekkel kell megbirkózni, hanem hibrid háború módszereivel is fel kell venni a harcot, ami egy védelmi kérdés. Állandó, tartós együttműködésre van szükség, tréning, gyakorlatok, együttműködés, ezzel is foglalkozni kell. Birgittel egyetértek, hogy azzal kell kezdeni, hogy felhívjuk a figyelmet a problémára, mert vannak olyan kérdések, amelyeket egyédileg is tudunk kezelni, de ezen túl lenő problémák is vannak. Aztán ott van a címkézés és a tanúsítványok rendszere. A bizottság által beadott anyagokból egyértelmű, hogy ebbe az irányba kell elmennünk. Ugyanakkor el kell kerülni azt a helyzetet, amikor azt gondoljuk, hogy mindent egy kaptafára lehet megcsinálni. Jó pár ágazat és iparág érintett. Ezért ugyan szükség van címkézésre, de az előkészítő munkát a partnerek bevonásával megfelelően kell elvégezni. Ekkor ez csak világos megoldás. ami az illegális tevékenységgel kapcsolatos útmutatást illeti, azzal egyetértek, hogy át kell gondolni, hogy ez az útmutatás hogyan működhet, és aztán jövő évtől kezdve érdemes meggondolni azt is, hogy szükség van-e jogalkotási lépésre. Erről önnek mi a véleménye? Az országok között ezen a területen is nagyon nagy különbségek vannak. Van olyan ország, ahol egy ilyen útmutatást végrehajtanának, és figyelembe vennének, más országokban nem kapna prioritást. Nem tudom, hogy lehetne a végrehajtást jobban előmozdítani. Köszönöm, Mikál. Mariu. Thank you very much, Commissioner, for coming and, and... Köszönöm biztos uh, úr, hogy eljött, és uh, tájékoztatott bennünket ezekről a fejleményekről. Directly concerning cybersecurity as technological or voltak nagyon érdekes megjegyzések a kiberbiztonsággal kapcsolatban, de az emberek nevelésével, a tudatosítással is, a kutatással is foglalkozni kell, és ez is része a programnak. Kapcsolódva ahhoz, amit Boni úr mondott, amit én hiányoltam, és bennem egy kis zavart okoz, az a, az egyértelmű definíciók hiánya. Mi a kiberbűnözés, mi a kiberbiztonság? És mi az, amit ön is említett, a digitális bűnözés és a digitális biztonság. Mert nem ugyanarról van szó. És ha már a privacy témában gondolkozunk, akkor beszélünk arról, hogy az emberek, a személyek digitális biztonságát valamilyen módon garantálni kell, de ez nem csak rendelet kérdése, e, nem ilyen, nem csak szakrendelet kérdése, hanem valójában büntetőjogi védelem is szükséges. Mert olyan fejlemények vannak, amelyek nagyon komoly kihatással vannak az emberek egészségére, a lakóhelyük biztonságára, biztonságérzetükre, ugyanis azt gondolom, hogy a büntető jogban is új fejezetekre lenne szükség a digitális bűncselekmények megfogalmazására, azoknak tényállásba öntésére egy értelemben. Tehát mi az, ami szükséges, mi az, ami a sürgősség, mi az, ami maybe to, to have a very special agenda. Mi az, ami sürgősen bevezetendő? Említették itt a, gyerekek védelmét. A magánéletről szóló rendeletbe be akartunk venni valamit, eh, arról, hogy a gyerekek külön védelemben kell, hogy részesüljenek, és akkor a jogi nehézségbe ütköztünk, és nem találtuk meg a módját annak, hogy ezt hogy lehet eh, bevezetni. Például itt a eh, játékokra gondolok vannak olyan videójátékok, amelyek veszélyesek a gyerekekre nézve. Vannak olyan játékok, amelyek úgy is értelmezhetőek, hogy öngyilkosságra bátorítják a gyerekeket. Ezt bűncselekményé kell nyilvánítani. Ugyanakkor egy nagyon speciális területről van szó. Én sürgősen kérném önt, hogy fontolja meg, hogy hogyan lehet a digitális környezetben a gyerekek magasabb szintű védelmét biztosítani, nem csak a technológia révén, hanem egyéb tevékenységekben is. And uh, the other thing uh, in general what I really missed in, in, uh, in... Általánosságban pedig uh, azt hiányoltam, hogy nincs összekötve a biztonság, illetve az digitális magánélet kérdése. Van egy nyomás, egy kihívás, ami egyfajta hát mesterséges konfliktust teremt a privacy és a biztonság között. Mert valójában egy adott személy szempontjából ez a két dolog nagyon is összefügg. Örülnék, hogyha meghallgathatnám, hogy ön mit gondol ezekről a kérdésekről, és annak is, hogy ha pozitívabban lenne összekapcsolva, lennének összekapcsolva ezek a területek, amelyek privacy, security össze függnek, sőt, safety, nem is security. Ugye, gyakran mondják azt, hogy választanunk kell, de én úgy gondolom, hogy nem. Nagyon érdekes volt ez a hozzászólás. Azt kívánom, hogy bár csak lenne több időnk. És azt hiszem, hogy Barbara Spinelli az utolsó hozzászóló parancsoljon, és per természetesen Anna Gomez utána. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr. Van néhány kérdésem. Több kérdés is foglalkoztat engem, különösképpen azért, mert előadója vagyok a sajtó véleménynyilvánítási szabadságának, és érdekel engem, hogy ez, erre a szabadságra milyen a hatása az intézkedéseknek. Az első kérdés, amit fölteszek, az a következő. Nem szeretném, hogy ugye ön említett bizonyos veszélyeket kibertéren, tehát nem szeretném, hogyha aránytalanul felnagyítanánk ezeket. Azért mondom ezt, mert ön elfogadta az USA modelljét. Tehát, hogy idén 17 milliárd dollárt fordítanak erre a célra, és ön azt mondta, hogy vagyis hát úgy beszélt erről, mintha nekünk is, számunkra is ez lenne a követendő. Én nekem megvannak a kétségeim ezzel kapcsolatban. Elég csak a kiberbiztonságra gondolni a legutóbbi hónapokban. Nincs, például, hogyha nincsen semmifajta bizonyíték, akkor is fellépnek, tehát nagyon oda kell figyelni, és nagyon óvatosan kell eljárni. Fontos szerintem világosan meghatározni azt, hogy tulajdonképpen mit is jelent az illegális tartalmak fogalma az interneten, annak érdekében, hogy a véleménynyilvánítási szabadság ne sérüljön. Tehát először, amikor bűncselekményre vonatkozó szándékról beszél, illetve ellenséges szándékról beszél. Erről el kell mondanom, hogy szerintem ez a kettő nem ugyanaz. Az ellenséges megnyilvánulás nem feltétlen bűnözés vagy bűncselekmény. Lehet, hogy a tolmácsolás nem volt jó, de szerintem a két fogalom nem ugyanaz, és az illegális tartalmak meghatározásánál nagyon világosan kell eljárunk. Az internetes platformok esetében is nagyon óvatosan kell eljárni. Ne ö, mindig az legyen az első lépés, hogy a tartalmakat eltávolítjuk, mert ez a szólásszabadság, a sajtószabadság, a véleménynyilvánítás szabadságát mind-mind korlátozhatja. Én most arra gondolok itt konkrétan, hogy a Google például úgy, dönt, úgy döntött, hogy a keresőmotorok által kidobott találatok közül is eltávolítja azokat a weboldalakat és azokat az információkat, amelyeket nem bűnözőnek vagy bűncselekménynek, hanem szélsőségesnek minősít. A szélsőséges sem egyezik meg minden esetben azzal, hogy valaki bűnöző vagy valami bűncselekménynek minősül. Tehát ebből a szempontból, a szabadságjogok szempontjából nagyon veszélyes is lehet ez az együttműködés a szolgáltatókkal. Köszönöm. Köszönöm, Barbara, az utolsó hozzászólónk, tehát Anna Gomes. Uh, I'd like to ask you whether you were... Igen, köszönöm szépen. Biztos úgy nem tudom, hogy a tagállamokat meg tudta-e arra kérni, hogy próbálják beazonosítani a gyenge pontjaikat, már kiberbiztonsági szempontból. Nagyon sok céget egyébként kínai társaságok ellenőriznek, mint a Huawei például, amely azt írta elő például, hogy az adatokat Kínában kötelező tárolni, akármilyen célból. Beszélhetünk egyáltalán kiberbiztonságról, akkor, amikor még a saját rendszerény gyenge pontjaival sem vagyunk tisztában? Ez egy példa, amit el akartam mondani. Sorry, colleagues, I'm having discussions about Next. Elnézést kérek, kollégák, már itt közben a jövő heti munkánkat próbáljuk tervezni. Megköszönöm ezt a kérdést. És akkor most visszaadnám biztos úrnak a szót, hogy a lehetetlent megvalósítsa a rendelkezésünkre álló időben. A következő napi rendi ponthoz is egy bizottsági csapat érkezik. Esetleg ők biztosíthatnának, ha lennének ennyire kedvesek, még egy kis időt King biztos úrnak. Úgyhogy Julian parancsolj, akkor próbálj meg válaszolni. Köszönöm szépen, hogy ennyire elkötelezettek a témakör iránt. Ez a kérdésekből és észrevételekből is kiderül. Tehát látszik, hogy ez a szakbizottság nagyon aktívan részt vesz a munkában és a nyomonkövetésben. Én nem tudom, hogy minden kérdésre megfelelően válaszolok-e, ha nem, akkor nyugodtan kapjanak el később, és kérjék rajtam számon a válaszokat. Metzola asszony vetette fel, és aztán Bóni úr is erre reagált, hogy a különböző javaslatainkkal mi egy egységes fellépést kívánunk elősegíteni, és azt, hogy a különböző fellépések kiegészítsék egymást. Hát remélem, hogy ez lesz majd a végeredmény. Elég bonyolult a dolog ugyanis. Azt mondjuk, hogy a zenészát meg kell erősíteni, mert a jelentéstétel, az előkészületek, a tanúsítás, és mondjuk a támadásokra való reagálás esetén az ENISZA hatásköreit meg kell erősíteni. Szeretnénk tehát nagyobb feladatkört biztosítani az ENISZÁN belüli ügynökségnek, amely ezzel foglalkozna. De persze van még egy másik aspektusa is a, a kérdésnek, hogy a kutatást is meg kell, hogy erősítsük, létre kell uh, hozni tehát egy ilyen kutatásfejlesztési hálózatot, ez a kutatás, ezt pedig a kutatási központ fogná össze. És akkor van még ugye a kiberbiztonsági kihívás, az Európol szerepére építenénk itt, amit azt hiszem az EC3-at most már elismerték, nemzetközi szintéren is, tehát a kiberbiztonsági tevékenységét ennek az Európol központnak már mindenki elismeri, és aztán ide tartozik még a védelmi elem is. Azt mondjuk, hogy első lépésben, és itt megválaszolok egy másik kérdést is, Döpre úr kérdését is részben, hogy a védelem egy része az a tagállamokhoz tartozik, de nyilván szeretnénk minden lehetőséget kihasználni arra, hogy őket támogassuk. Tehát azon tagállamok, amelyek szeretnék az új európai védelmi alapot felhasználni az ilyen tevékenységek finanszírozására, a NATO-val együtt szeretnénk ezt lehetővé tenni, mm, és bevonni mindebbe a civil szférát is. Tehát azt hiszem, hogy a javaslatunk egy olyan architektúra, ha mondhatom így, amely nagyon jól együttműködik, egymásra épül. Természetesen az önök által gyakorolt ellenőrzés lehetővé fogja tenni a hiányosságok megszüntetését, illetve hogy a gyenge pontokat megtaláljuk a javaslatunkban. De még válaszolnék gyorsan Metzola asszonynak arra is, hogy mi van az online tartalmakkal, ezt többen említették ugyanis. Jelenleg az együttműködés a következőképpen működik. Jó minőségű egyébként, de most önkéntes. Különösképpen a terrorizmussal kapcsolatos tartalmak esetében jól működik. Az értesítés után távolítják el ezeket a tartalmakat, ahogy ezt ön is mondta. Viszont van egy probléma. Egyrészt nagyon gyorsan kell reagálni, és nagyon nagy mennyiségű ilyen tartalom van. Több százezer, és hát ugyan elég gyorsan levesszük, de nem elég, nem megfelelő ez a gyorsaság. A minden ilyen újdonság az első órákban gyakorolja a legnagyobb hatást. Tehát a radikalizációval való szembenállás meg kell, hogy erősítsük online, és ehhez erre változás, ehhez változásra van szükség. És azt mondjuk, a társaságoknak, a szolgáltatóknak, hogy tudunk-e együttműködni abban, hogy automatizáljuk ezt a folyamatot, tehát sokkal gyorsabb legyen az ilyen tartalmak áttekintése, a beazonosítás, vagy akár már még a föltétel előtt meg lehetne akadályozni ezeket, tehát egyáltalán föl sem kerülne a netre egy ilyen ö, tartalom. Az argentini asszony arra kérdezett rá, hogy vajon most kiszervezzük-e ezt a munkát. Hát azt mondanám, hogy a platformok, a szolgáltatások valóban fontos felelősséggel bírnak. Ha a platformokat illegális anyagok terjesztésére használják, és mi segíteni szeretnénk nekik, hogy ezzel a visszaéléssel szembe tudjanak szállni, akkor ez jó, de többen felvetik a kérdést, amit nem tagadok, hogy ez egy nehéz kérdés, hogy hogyan definiáljuk az illegális tartalmakat. Az EU jogszabályokban vannak definíciók, és nyilván a nemzeti jogszabályokban is vannak ilyen meghatározások, és mind a kettő érvényes vannak olyan országok. Mi szeretnénk a harmonizáció felé terelni az eszmecserét, hogyha felmerülnek bizonyos különbségek. És ezzel rátérek a következő kérdésre. Ugye nyilván fontos a hozzá a szólásszabadság kérdését is észben tartani, és Spinelli asszonynak igaza van, hogy az arányosság és a szükségesség elvét kell figyelembe venni. Az USA-val azért hasonlítottam össze csak a helyzetet, hogy mutassam, hogy mekkora összegeket fektetnek be a kiberbiztonságba, de ez nem jelenti azt, hogy az amerikai modell többi részét én teljes szívvel támogatom. A mi feladatunk az az, hogy egy EU-s megközelítést alakítsunk ki. Cipelasszonyjal is egyetértek abban, hogy a tudatosság, a kiber, kiberhigiénia úgymond elengedhetetlen és a kis mm, sebb súlyú bűncselekményekkel is szembe kell szállni. Az internet ugyanis nagyon sok kisebb fajta bűncselekmény elkövetését is, kisebb súlyú bűncselekmény elkövetését is lehetővé teszi, viszont a sok kicsi aztán sokra megy. A titkosításra vissza is térek, ez majd egyébként a csomag része lesz, amely a jövő héten jelenik meg, és jövök is ebbe a szakbizottságba. Egyébként. Afelől biztosíthatom önöket, hogy a titkosítással kapcsolatban is lesznek javaslataink, tehát a bűnügyi nyomozások esetén nem szeretnénk ugye a titkosítások integritását aláásni, mert mindannyian az ilyen titkosítási módszereket használjuk. Viszont a nyomozásnak is le kell tudni bonyolodni, de erre majd a jövő héten visszatérünk. A virtuális fizetőeszközökre és valutákra utalva annyit mondanék, hogy ugye nem csak a, arról van szó, hogy visszaélnek ezekkel a bűnözők, hanem arról van szó, hogy a csalással szemben mindenfajta fizetést, tranzakciót megvédjünk, az online tranzakciókat is. Az elrettentés, illetve a védelem kérdése, amelyet Döpré úr vetett fel, remélem, hogy részben már megválaszoltam ezt. Jelenleg a kibervédelmi erőfeszítések főként a tagállami szinten bonyolódnak, és mi támogatjuk a tagállamokat. De az elrettentés fogalma az túllép a védelmen. Ez egy sokkal tágabb fogalom. Hiszen ha belegondolunk, akkor ha jól tudom, akkor 95, 6, 7, akár mondhatnám azt is, hogy 97 százaléka az ilyen eseményeknek nem csak védelem, hanem elrettentés kell, hogy megvalósuljon, mert a magánszférában jelenik meg ez a támadási felület. És nagyon sok egyéb szabály vonatkozik rá, ezért van szükség átfogó megközelítésre az elretentés terén is. Tehát több intézkedést fogjunk össze, az együttmű, és az együttműködéssel együtt próbáljuk ezt megvalósítani, mert mint a NATO-val folytatott együttműködésre gondolok. A safety és security, tehát mind a két értelemben vett biztonságot kihangsúlyoznám, de erről is még később részletesebben beszélünk. Ha valamit kihagytam, nyugodtan keressenek meg később. Még azt mondanám, hogy szerintem nagy kihívás az, hogy most mit teszünk, hogyan tudunk előrelépni. Persze minden a bizottságnál kezdődik, mert több biztost is érint ez a téma, csak hogy néhányan, néhányat említsek, Ansip, biztos, Jurova, Avramopoulos, Gabriel kolléga, én, és még rajtunk kívül is vannak mások, tehát először nekünk kell tisztázni a helyzetet, összeállítottunk egy javaslatcsomagot, amelyet bemutattunk önöknek, de most együtt kell dolgoznunk a parlamenttel és a tanácssal, hogy ezeket aztán előrébb tudjuk vinni, és itt különösen fontos szerepet játszanak a jogalkotási javaslatok. És itt van szükség önökre, mert ha nem tudjuk koordinálni a javaslatokat, akkor felmerül annak a veszélye, hogy ezek egyszerűen ezeket beszippantják a különböző eszmecserék és eljárások, és közben nem lépünk előre, pedig nagyon sürgős lenne a cselekvés. Köszönöm. Mielőtt elmegy, mondja az elnök, hadd mondjam gyorsan, Metzola asszony jelezte ezt az elején, de Laurisztin asszony, Barbara Spinelli is beszélt erről, hogy mennyire összetett az ön portfóliója. A jövő héten a PNR-ről, titkosításról, terrorizmus ellenes fellépésről beszél majd. Hadd köszönjem meg önnek és kollégáinak a munkáját. Nem tudom, hogy előfordult-e bármikor is, hogy amikor önt megkértük, akkor ne jött volna el hozzánk. Ezt külön köszönjük. Nagyon kényes dossziék vannak itt, az elektronikus magánélet védelme, és így tovább. Ösztönöznénk önöket, hogy folytassák a munkát, és persze minden komplikált, és nagyon szoros együttműködésre van szükség az Európai Bizottsággal. Több biztos is dolgozik ezen, ahogy ön is említette, de nem arról van szó, hogy mi feltartani kívánjuk Önt, hanem nagyon nagyban támaszkodunk Önre és a kollégáira. A jövő héten is számítunk tehát Önre. Megköszönöm a kollégáknak, hogy itt maradtak velünk, ilyen sűrű napirendünk van ma. A terrorizmussal foglalkozó bizottsághoz is ellátogatott a biztos úr, tehát az ő napja is nagyon sűrű. Kedves kollégák, megköszönöm, és egy utolsó pontunk maradt még a napirenden. Colleagues, we can move straight to the, our final... Akkor térjünk is rá azonnal az utolsó vitánkra. Ez a 11-es napi rendi pont mm, ma. És hogyha a bizottsági kollégák felfáradnak ide, akkor be is vezethetik a témát. Ez pedig a 2017. évi költségvetés végrehajtásának további állása a migrációs tanulás terén. És eh, hallunk egy kis előadást. Örülök annak, hogy Simon Mordu itt van, a DJ Home főigazgató helyettese. Azok a kollégák, akik itt maradnak, azoknak mondom, hogy akkor azonnal kezdjük. Simon Mordu, a DJ Home illetékes ennek a kérdésnek, és megvizsgáljuk a 2016-os éves jelentést is, illetve a 2017. évi költségvetés végrehajtását is. Ez része a 2006-os mentesítési folyamatnak is és hallhatunk arról is, hogy milyen voltak itt az elvi költségvetés végrehajtása. Ennek során nagyon fontos az MFF-ben az állampolgárság, illetve az ötös költségvetésben. Ez pedig része a 215 millió eurónak, amelyet az újonnan létrehozott fenntartató fejlődési adtak tehát, eh, amit most így felsoroltam, ezekről sokan már rendelkeznek is információval, sokan nem, de Simon majd ezt tovább elmagyarázza, és így egy kis eszmecserét tarhatunk. Simon Moldó, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Megpróbálom a különböző részeket összekötni, hogy jól megértsék, hogy mi is történt 2016-ban, de tájékoztam önöket arról is, hogy nem, nem csak arról, ami történt korábban, hanem arról is, ami most történik ezeken a fő területeken, és megmutatom azt, hogy hol tartunk a költségvetés végrehajtásában, mik a fő kihívások, és néhány statisztikával felvázolom azt is, hogy mit is ö, csinálunk. Egy kicsit ö, lazábban fogom leírni azokat a pontokat, amiket Julian elmondott, nem kell ezeket megismételni. 2016 egy eléggé kemény év volt a DJ Home számára, ezt bizonyára önök is tudják, talán jobban, mint bárki más, de elmondhatjuk azt, hogy tényleg kézzelfogható eredményeket értünk el a migrációs, illetve biztonsági politikai területeken. Tovább folytattuk a migrációra vonatkozó megközelítésünket, és a, ez, ennek a különböző fejezeteit is elmondhatom, hogy mit tettünk azért, hogy megakadályozzuk az illegális migrációt, hogy megerősítsük a határokat, milyen fajta védelmet nyújtottunk a rászorulóknak, hogyan biztosítottuk a, a biztonságos utat az EU-ba, hogyan szerveztük meg a visszatérítéseket, és hogy milyen fajta előrelépés történt a legális migrációs csatornák létrehozásában a biztonság területén pedig azokat a prioritásokat követjük, amelyeket meghatároztak EU szinten, a szervezett bűnözés, a radikalizáció, az emberkereskedelem, a kiber bűnözés leközdése Nagyon gyorsan kellett fellépnünk azért, hogy képesek legyünk az új biztos politikai prioritásait. Mielőtt még rátérnék arra, hogy elmondjam, mit értünk el 2016-ban, hogy mondjak el egy adatot, ezt nagyon fontos említeni, azt láthattuk, hogy drámai módon megnőtt a költségvetési felelősség a DJ Home-nál. Két adatot hadd mondjak. 2015-ben 1,7 milliárd euró volt elérhető, és egy évvel később ez már majdnem ezelőtt 3,7 milliárd volt. Tehát itt is, amit próbálunk elér, amit elérni az éves jelentésben, hogy egyetemű fő indikátorokat mutatunk meg. Lehet, hogy ezeket látták is, talán önök közül sokan, amikor a választók köztükben vannak, akkor ennek alapján bemutatják azt, hogy mi a hozzáadott értéke az EU-nak itt. Ezeket meg bemutatom itt az előadásomban is, de szívesen közreadok egy kis tájékoztatót is erről, amit felhasználhatnak a választókerületben. Mit is értünk el 2016-ban, és mi várható 2017-ben? Kezdjük a migrációval. Láthattuk azt, hogy nagyon sok, hogy, hogy nagy mértékben csökkent az illegális bevándorlás aránya 2016-ban, köszönhetően annak, hogy harmadik országokkal szorosan együttműködünk, és azon erőfeszítéseknek köszönhető ez, amelyekkel az emberkereskedelmet próbáljuk leküzdeni. Az EU-Törökország megállapodás nem mértékben kihatott a érkező bevándorlók számára. 2016 elején 10 ezer ember volt naponta akár az érkezők számára, a megállapodás után 80 per napra csökkent ez le és ezáltal csökkent azok száma is, akik életüket vesztették az ideérkezés során. Líbiával is együttműködünk, Nigerrel, számos más országgal, illetve együttműködünk szorosan az LKS-ben lévő kollégákkal is. 2016-ban nagymértékben arra koncentráltunk, hogy visszatérítsük azokat, akik nem maradhatnak itt, akiknek nincs joguk itt maradni, és akiknek nem vezetett, akik nem kapták meg a menekült státuszt, erről beszéltek nemrégiben, és beszéltünk erről mi is nemrégiben, és azt mondtam, hogy további információ, ami később szolgálok. A tagállamok is sok támogatást adtak 2016-ban, 106 millió eurót költöttek a visszatérítésre, ezt folytatjuk 2017-ben is, és hangsúlyozom azt, hogy ennek során persze az alapvető jogokat tiszteletben tartjuk, az európai migrációs politika kapcsán nagyon fontosnak tartjuk az európai határ és parti és továbbra is meg vagyunk arról győződve, hogy a visszatérítés nagyon fontos eleme annak, hogy eltántorítsuk attól az embereket, hogy veszélyes módon illegálisan nyissanak el az EU-ba. 11 európai migrációs kapcsolattartó tisztviselő van az Európai Unión kívül Szerbiában, Nigerben, Libiában, különböző európai, különböző delegációknál dolgoznak, az Európolnál is vannak kapcsolattartóink, itt is van egy eh, embercsempész eh, szerte foglalkozó munkacsoport, az eh, Európai Büntetőbíróság különböző egységek foglalkoznak tehát azzal, hogy megkapják a bűnöző szervek az adatokat az ember csempészetről, mind az Európai Unión belül, illetve a amerikai országokból is. A határvédelem kapcsán szeretném elmondani azt, hogy a Triton és a Poseidon fellépés mennyire fontosak voltak ezek a műveletek, ezeket ki is teljesztették a földközi tengerre. Nagyon sok életet sikerült megmenteni ezen műveletek által. 625 életet sikerült megmenteni ezen műveletek által. 76 millió eurót szenteltünk ezeknek a mentő műveleteknek nagyon nehéz e, ezeket néha elérni. 2016-ban sikerült e, létrehozni az Európai e, Határ és Partnerség Ügynökséget. Többször beszéltünk arról, az ügynökség most már elkezdi a kapacitásait képíteni, és különböző felméréseket végeznek a tagállamokban, különböző tesztek zajlanak, az intelligens határok, ennek kapcsán is nagyon egyértelmű előrelépést láttunk a jogalkotói területen. Reméljük, hogy 2007-re az erre vonatkozó javaslat is létrehozják. A hotspotok, nagyon sokat tettünk itt azért, hogy a hotspot koncepciót létrehozzuk, hogy a különböző szolgáltatások, a pszichológiai jogi tanácsoláshoz való hozzáférés, a biztonsági ellenőrzések, ezek mind megfelelően működjenek, és ezzel is támogassuk az érintett tagállamokat. Az érkező bevándorlókat most már megfelelően ellenőrizzük és regisztráljuk. Azt láthatjuk, hogy Összességében jól működik ez, a számvőszék is erről számolt be, és Olaszországban és Görögországban segítette ezt a bevándorlók regisztrációját. Egy részletes inemutatást is kiadtunk a hotspot eljárásról októberben. Három tagállam esetében van nagy nyomás a külső határa, 2000 16-ban 210 millió euróval támogattuk őket, Bulgáriát, Olaszországot és Görögországot támogat. A menekültügy kapcsán a bizottság azt javasolta, hogy meg kell reformálni a közös menekültügyi rendszert, mi, még nagyobb egy, előrelépést szeretnénk. Azt is elmondtuk, hogy most már tényleg előlépést kell uh, látnunk, meg vagyok, arról, uh, meg vagyok arról győzve, hogy a Dublini rendszer elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelően működjön az európai menekültügyi és migrációs rendszer. Ha ez nem valósul meg, akkor az lesz a helyzet, hogy egy vagy két tagállamra óriási igazságtalan nyomás fog nehezedni. Azt is láthattuk tavaly, hogy az áthelyezése kapcsolatban volt lépés. Az utolsó adatokat hadd mondjam el, szeptember végén 9000 áttelepítés volt Olaszországból, 20 000 Görögországból. A biztos is kapott egy kérdést arról ma, hogy hogyan fogjuk folytatni ezt, most erről nem szeretnék továbban beszélni, de mi is a költségvetésünkben egyértelmű támogatást adunk ennek támogatására. Egy milliárd eurót adtunk az áttelepítési rendszerekre a visszatelepítés kapcsán. Itt is megfelelő megoldást kívánunk azok számára, nyújtani, akik veszélyben vannak, és úgy gondoljuk, hogy itt is a harmadik országokkal szemben szodásnak kell lennünk, akik nagy számú eh, bevándorlót fogadnak be. Tavaly indítottuk be az első ilyen akciót, és sikerült így 23 eh, ezer embert eh, visszatelepíteni számos szíriai állampolgárt az EU-Törökország megállapodásnak köszönhetően egy nagyon fontos tevékenységet indítottunk el a tagállamok résztvelével, és nagy pénzügyi támogatást kaptunk, illetve adunk azon tagállamoknak, amelyek hajlandóak ebben az áttelepítésben részt venni fél milliárd euróról van szó, és reméljük, hogy a tagállamok is segítenek majd ebben. 25 ezeret kaptunk eddig, ami szerintem elég jó kezdet. Rövid idő alatt szeretnénk elérni azt, hogy itt ne csak a szíriák Jordániára helyezzük a hangsúlyt, nagyon fontos az, hogy Észak-Afrikából és Afrika szarvából is legyen ilyen vissza legyen ilyenfajta áttelepítés. Annak érdekében, hogy az emberek ne kockáztassák az életüket. Tehát áttelepítést javaslunk így az eh, EU-ba. Eddig jó volt a eh, reagálás erre, és ez nagyon jó volt. Az, hogy nagyon magasan képzett, vagy jól képzett eh, harmadik országbelieket vonzunk be, ez is nagyon fontos javaslatot tettünk a kártya irányelvben a tavaly júniusában. A középidős felvizsgálat során is láthattuk azt, hogy megvizsgáljuk a legális csatornákat különböző országok esetében, Guinea, Gambia, illetve néhány észak-afrikai ország esetében. Most pedig röviden rátérek a radikalizációra és terrorizmusra. Nagyon sok minden történt 2016-ban, főként az eszközökre koncentráltunk, amelyekkel támadást lehet elvégezni. Az Európorral 2016-ban, januárban együttműködtünk, megpróbáltuk javítani a biztonsági információ cseréjét a különböző tagállamok között. A radikalizáció ellen is megpróbálunk fellépünk, fellépünk ezt is erősíteni, erősítettük erről is voltak több információk, online propaganda ellen is fellépünk. Itt is volt előrelépés, bár további erőfeszítésekre van még itt szükség az együttműködés kapcsán az internetes cégekkel, hogy eltávolítsák a terrorista tartalmakat. A jogokotás szinten büntetendővé tettük a mm, pénzmosás, sokkal jobban ellenőrizzük a nagyobb pénzek mozgását, és igyekszünk befagyasztani és elkobozni a terroristák vagyonát. Itt is történik előre lépés, annak érdekében, hogy az állampolgárok érezzék ennek az előnyét. Nagyon fontos az, hogy itt 11 millió eurót költöttünk arra, hogy elkerüljük a válságkezeteket, mint például a terrorizmus, a korai figyelmeztetési rendszer által. Itt van a az ö, utasok névjegyzék, ez is nagyon fontos előrelépés, ezáltal az Európai Unión belül ö, tudjuk azonosítani azokat, akik ö, esetlegesen még nem voltak ismertek a bűnöldöző szervek előtt. 2016-ban voltak javaslataink a, a drogkereskedelemre, itt van még az új pszichoaktív anyagra vonatkozó szabályozás is. Ezen kívül megreformáltuk az EU fegyverekre vonatkozó szabályozását is. 35 milliót költöttek a tagállamok 2016-ban arra, hogy megelőzzék a különböző bünteteket. A szemtőgépes bűnözésről most nem akarok beszélni, mert eh, a biztos sem erről beszéltek, de két számot szeretnék kiragadni, ami eléggé megdöbbentett engemet. Azt mondtam, hogy szeretnék néhány eh, teljesítményindikátort, amelyel a, jobban megértenék a munkánkat. A Schengen információs rendszer, az adatok ebben a rendszerben 2016-ban a tagállamok által 3,9 milliárdszor lett megtekintve, és azt is láthattuk, hogy egyre inkább növekedett a találatok száma is. Ez óriási növekedés volt, 30%-os növekedés volt a találatokban, ez 250 ezer növekedett. Tehát ez mutatja már azt, hogy mennyire nagyon hozzáadott értéke ennek, mindannak, amit önök is tesznek itt jogakotói munkájuk során, és hogy milyen hatása van ennek. Röviden hadd beszéljek arról, hogy én hogyan írnám azt le, hogy követjük-e a szükséges elnözési előírásokat, itt nagy a nyomás, ha megnézzük azt, amit a szemövőszék és amit a saját auditunk is megmutatott, ez azt jelenti, hogy a belső elnözési rendszerek kielégítően működnek, pozitív következtetéseket kaptunk a 2015-ös jelentésben, a közvetlen kezelés esetében, és 2016-ban megerősítette a szemvőszék, hogy a bizottság értékelése és azt adott, hogy megfelelő a kezelés és megfelelő ellenőrzést valósítottunk meg a tagállami kiadások kapcsán is. Vannak fő indikátorok, például a túlórával kapcsolatban, a költségvetés növekedése nem járt együtt a munkaerő növekedésével. Nagyon sok időt kell tölteniük a munkatársaknak az épületben, ez eléggé aggasztó számomra, mint vezető számára. A 2017-es költségvetés végrehajtásáról csak röviden hadd beszéljek. Az általános teljesítmény nagymértékben megfelel az előrejelzéseknek. Két terület van, ahol nem igazán jó a helyzet. Az első a Dublini reformhoz kötődik, hiszen itt nagyon sok támogatást költöttek erre el, de ez a Dublini reform még nem valósult meg. Ide vonatkozik az áttelepítés, tehát egyetemvé kell tenni azt, hogy ez az alap azokra az emberekre megy, akik rászorulnak a védelemre. A másik terület, ami nem annyira jó, ez az önkéntes humanitárius visszatérítési rendszer, befogadási rendszer. Ez ahhoz kellett, hogy jól fel lehessen használni az elkülönítéseket, de meg vagyok arról győződve, hogy az év végére sikerül majd itt is teljes mértékben teljes felszívást elérnünk. Hol tartunk most? 2014. szeptember végén 72% alatt vagyunk, 3 milliárdos az éves költségvetésünk, vagyis 2,2 milliárdot már felvettünk, egy kicsit már meséltem arról, mi történik az áttelepítés kapcsán. Most itt be is fejezem, szerintem azok az indikátorok önöknek jó példákat mutattak arra, hogy a munkánk milyen változást jelent, és a költségvetés hogyan segít nekünk abban, hogy végezzük ezt az óriási feladatot. Köszönjük Simon ezt a nagyon részletes, átfogó értékelést. Szürreális dolog, hogy a 2016-os tevékenységi jelentést egy nagyon fárasztó nap végén csináljuk, más bizottság máskor csinálná. Minden szakpolitikai terület küzd ezzel a szürrealitással. Mention from Mrs. Metzola. Metzola asszony kért szót, azt hiszem, és rajta kívül talán senki? Persze, tessék, Metzola asszony. Roberta. Köszönöm, Claude. Egy dologra akartam koncentrálni a visszatérítésekre. Ön említett egy számot, 106 millió eurót. Én ma már több vendégünknek mondtam, hogy ha ezt a számot kivetítjük és összehasonlítjuk azzal az üzenettel, amit az Unió ami az Unióban általános, ez a vélemény, hogy nem elégendő számú a visszatérítés. Hogyha hiteles eh, migrációs politikát akarunk eh, csinálni, akkor egyszerűen jobb eredményeket kell elérni. Ez a 100 6 millió eurót, ezt, ezt csak eh, alokálták, vagy el is költötték, és amennyiben elköltötték, akkor mire költötték el, mert eh, nagyon sok tanácsi következtetésben olvastuk azt, hogy talonc egyezményeket kell eh, létrehozni, nagyon sok olyan dokumentumot láttunk, amelyek arról szólnak, hogy egy sorországgal folynak a tárgyalások, nagyon sok politikai nyilatkozatot hallottunk arról, hogy a 36%-os teljesítési arány az nem megfelelő, ez a 2014-es és 15-ös szám, és ez a szám is csak akkor jön ki, ha, ha beleszámoljuk a nyugat-balkániakat is, eh, nélkülük ugyanis 27% csak a visszatérítési arány. Eh, ez a viszonylag nagy összeg, illetve nagyon nagy összeg, hogyan egyeztethető össze azzal, hogy az eredmény eléggé kis hatásfokú? Van-e még valakinek más kérdése? Akkor én kérdeznék említette, hogy 1,7 milliárdról 3,2-re nőtt a költségvetés. Ez hogyan viszonyul más ágazatokhoz, más bizottsági területekhez, és ezt hogyan bontanánk le, mert tényleg nagyon jelentős növekedés egy év alatt. Hogyan lehetne ezt elemezni, megfogni ezt az összeget? mert látjuk a humanitárius segítségnyújtásnál, hogy ugye abban is egyre inkább részt vesznek, mármint az önök főigazgatósága. Ez csak egy ilyen érdekességként kérdezem. Are there any other questions? No. Van-e más kérdés? You didn't, okay. Winberg asszony volt kérdés? Nem. Akkor E, ezzel a kettő, erre a két dologra, hogyha esetleg reagálna Mörgy úr. Nos, ezek kötelezettségvállalások, ezek nem lettek kifizetve, a 106 millió. E, hogyan lehetne akkor leírni a 2006-os eredményeket? Én azt gondolom, hogy a fő számokban láttunk e, láttunk előrelépést. Tehát akik ellen született egy kiutasító határozat, ott 46%-os lett a hazatérési arány. De amikor beszéltünk a visszatérítésekről, és akkor őszinte leszek most, a 46% az nem hangzik túl jól, mert valójában ez rosszabb, mert ezek között sokan vannak a nyugat-balkániak. Gyakorlatilag a vízumliberalizáció az Eh, elég nagy ösztönzés, mert ha nem működnek együtt velünk, akkor a vízum felfüggesztés az egy elég komoly, eh, komoly eh, fenyegetés Maliban 4,5% a visszaküldési arány, más országokba is kevesebb, mint 10%. Ez egy olyan terület tehát, ahol komolyan kell fellépnünk, ahol jobb hatásfokkal kell dolgozni. Ami a toloncolás visszatérítést illeti, láttuk, hogy az utóbbi hetekben voltak pozitív eredmények, mert Ginivel eh, eredményt értünk el, illetve megállapodást értünk el. Eh, Olaszországba sokan érkeznek Gineából, eh, tehát ezeket vissza tudjuk küldeni. Bangladessel nehéz lesz a helyzet, de elkezdtük mert ott is negatív ösztönzőket kell beépíteni. Gambiával sikerült eredményt elérni. Laura Michel Etiópiába utazik éppen az igazgatóm ezen a héten. Tehát ez egy nagyon nehéz, kemény munka lesz, ugyanakkor a, gyakorlatilag be kell ezt csatornázni a külpolitikai kapcsolatainkba a partnerekkel, és azt gondolom, hogy a legális útvonalak azok ebből a szempontból is nagyon érdekesek lesznek, eh, mert eh, legálisan lehet érkezne, ugyanis eh, szükség van képzett és betanított munkaerőre is. A 106 millió lehet, hogy soknak tűnik, de nem olyan sok. Mert valójában az önkéntes visszatérésekre is akarunk eh, koncentrálni. Nyilván a kényszer visszaküldés ösztönöz az önkéntes vállalásra adott esetben. Eh, van egy konkrét példám, Líbia 2017-ben az EU költségvetésből eh, finanszírozva az IOM 7000 önkéntes visszatelepítést végzett Líbiából a forrásországokba vissza, tehát a szülőhazájukba. Ugyanúgy, ahogy a, az áttelepítési eh, programunk az eh, a nigeri csádi eh, UNHCR művelethez kapcsolódik. Azok akiknek nincs szükségük menekül státuszra, akik nem kapják meg a védelmet, adott esetben eh, kapnak eh, egy összeget, egy reintegrációs csomagot, hogy hazatérhessenek. Eh, láttuk, hogy volt lépés Afganisztán kapcsán, ott is adunk a hazatérőknek reintegrációs csomagot, és Olaszországban is komoly pénzt adtunk az IOM-nek ahhoz, hogy önkéntes visszatérítési akciókat indítsanak, de ehhez jóval több pénzre lesz szükség, mint amennyi most rendelkezésre áll. E, és még egy dolgot megjegyzek, hogy mennyire gyorsan el tudott indulni a Frontex, e, amennyiben felállt a személyzet, vagy miután felállt a személyzet. Én úgy látom, hogy a tagállami menekültügyi hatóságok, amikor egy elutasító határozatot hoznak, akkor egyben egy kiutasító határozatot is kéne hozniuk, és valami fajta e-mail azonnal át kellene, hogy menjen, hogy Varsóba, hogy itt van a következő visszaküldendő személy adata, a következő járatra őt is föl lehet tenni. Ez lenne a módja egy jól működő migrációs rendszernek, és ezzel gyakorlatilag több hely jutna azoknak, akik valódi védelemre szorulnak. Ami pedig a költségvetési kérdést illeti, nem gondolom, hogy van még egy olyan program az Európai Unió több éves pénzügyi keretében, amely ilyen jelentős mértékű növekedést eh, mutat. Nyilván a migrációs oldalon volt egy hatalmas növekedés, ehhez eh, szükség volt forrásokra, hogy támogassuk Görögországot és Olaszországot, ráadásul erősen növekedtek a feladataink is, itt a Frontexre gondolok, illetve az európai határvédelemre, tehát növekedett jelentősen a költségvetés, és ebben az értelemben egyedi, ami pedig a személyzeti állományt illeti. Én korábban a külszolgálatnál voltam, és az EU-török kapcsolatokkal foglalkoztam, és amikor aláírtuk a török megállapodást, akkor kaptam plusz embert. A heading 3-ban, a 3-as fejezetben azonban nem így van, tehát ott a kollégák nem kaptak lehetőséget arra, hogy új személyeket vegyenek fel. Valóban ön is látja, hogy ebben a bizottságban is mi sokat dolgozunk. Trialógus lesz a jövő héten, itt is egyre nagyobb a nyomás az itt dolgozókon, tehát nagyon is értem, hogy mit mond a személyzeti problémákról. Itt is érezzük ezeket a titkárságunk is túl van hajtva ezen a területen is, csak úgy, ahogy önöknél a főigazgatóságon. Tehát teljes mértékben megértem azt, amit mond a Simon. Köszönöm a munkát. Nyilván elemezni fogjuk azt, amit megha- meg, meg, megtudtunk. Köszönöm még egyszer a látogatást. Kedves kollégák, köszönöm azoknak, akik itt maradtak az ülés végéig. Holnap reggel 9 órakor folytatjuk. Vannak olyan bizottságok, amelyek egyébként csak havonta egyszerülnek össze, mi pedig holnap is folytatjuk, és aztán a jövő héten is többször. Holnap reggel 9-kor találkozunk. Köszönjük Simon még egyszer, hogy eljöttél.